Hello, everyone. Uh, regarding our agenda for today, unfortunately, Vice President Sefcovic had to cancel his attendance at today's meeting at the very last moment. Elkezdenénk a mai ülést. A legutolsó pillanatban biztos úrnak le kellett mondani a részvételt a mai ülésen. Sajnálatos módon az egészsége nem teszi lehetővé, hogy itt megjelenjen a körünkben. Azért vannak még a mai napra a témáink, illetve voltak póttémáink is, amit arra az, esé- arra az esetre szedtünk össze, hogy hát ha marad még egy kis idő, tehát nem fogunk unatkozni. Szevkovics biztos úr jelenléte hiányában, tehát a módosított napirendet azt gondolom, hogy el tudjuk fogadni. A Tallini a Tallini májusban megtörtént eh, misszióról kéne most a beszámolót meghallgatnunk. Hát be, beismerem, hogy egy kicsit késő van ehhez. 22, 21 nyelvünk van a mai napon, és hogyha jól sejtem, akkor mindenki megkapta az írásbeli anyagokat, a koordinátorok döntéseit is eljutottuk önöknek, úgyhogy ha ezzel kapcsolatban sincs semmiféle, semmiféle észrevétel, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Első napi rendi pontunk. Az intézményközi tárgyalásokról szóló beszámoló több témánk is van, ahogy ezt bizonyára önök is tudják. Az első, az, az üvegházhatást okozó gázokról szóló beszámoló. Ezzel kapcsolatban volt, megtörtént a második oldal egyeztetés, az intézmény a technikai az intézmények a technikai ülések eredményeit figyelembe vették, tudomásul vették, többek között a rugalmasság és a megfelelőség témájában erről ész, eszmecsere is zajlott, és hát nem érkezett még el a megegyezés a bizottság, illetve a tanács és a parlament között van némi nézeteltérés, de nagyon konstruktív hangulatban folyt ez a, ez a ö, tárgyalás. Technikai szintre kerül ezután ez a téma. Na, következő téma a LULUCF. Második informális egyeztetésre került sor november másodikán. 22-én a parlament és a tanács is számos dologban egyet tudott érteni technikai szinten. A politikai szempontból érzékeny kérdésekben például a rugalmasság az erdőgazdálkodásban, illetve az erdőgazdálkodásban a referencia szintek kérdésében, nos erről is történt tehát vita, és arra jutottak a tárgyalófelek, hogy technikai szinten további ülésekre kell még sort keríteni a következő háromold egyeztetés előtt, amelyre Strasbourgban december 14-én kerül majd sor. Aztán eljárási szabályok a környezetvédelmi beszámolókkal kapcsolatban. Az első és legutóbbi háromadra egyeztetése november 22-én került sor. A két társ jogalkotó álláspontja nagyon közel áll egymáshoz, úgyhogy nagyon könnyen sikerült elérni a megállapodást, az időközi megállapodást, de nagyon fontos az, hogy a intézményközi egyezményben mindenképpen az ETS felülvizsgálatával kapcsolatban is megállapodás szülessen, illetve nagyon fontos, hogy amiben most megegyeznek, az megfelelően kapcsolódjon majd az ETS irányelvekhez, illetve a hulladék csomagolással kapcsolatos irányelvekhez. Így aztán valószínű, hogy itt a szakbizottságban januárban szavazunk majd erről a kérdésről. Nézzük a négyes, vagy az ötös napi rendi pontot. Az intelligens közlekedési rendszerek kérdése, Sálde Móze asszony ennek a kérdésnek a jelentős, jelentéstevője, a TRAN, a másik illetékes bizottság. Nem is szaporítanám tovább a szót, hanem Sálde Móze asszonynak megadom a szót. Parancsoljon! Tusind tak for det. Og det er rigtigt, at øh, vi øh, fra Miljøudvalget... Köszönöm szépen. Valóban a Környezeti Szakbizottság is itt van, megvárom, hogy mindenki felrakja a fejhallgatóját, mert anyanyelven Dánul szeretnék hozzászólni. Mint mondtam, tehát az igaz, hogy a környezet Vét, környezeti szakbizottsága közlekedésének szeretne egy állásfoglalási indítványt benyújtani, Pont egy évvel ezelőtt hat, fogalmaztuk meg az európai stratégiával kapcsolatos közleményt, a, ami a közlekedési rendszerek összekapcsolatáról szólt, a CITS, Kooperatív Intelligens Közlekedési Rendszerek. Ezzel kapcsolatban szeretnénk hozzászólni. El lehet mondani, hogy a bizottság nagy hangsúlyt fektet a technológiára, a digitalizálásra. Ez az a két terület, amely teljesen új lehetőségeket tárnak majd fel, új szolgáltatások lesznek majd kialakulóban a közlekedési ágazatban, technológiai innováció jelenik meg és új üzleti modellek is megszületnek majd mindennek tükrében. A közlekedési szakterülete hát alapvetően megváltozik. Fontos azonban azt is, hogy megállapítsuk, és ez is benne van a stratégiában, hogy nem csak növekedésről és munkahelyekről van szó az Európai Unióban. Nem. Fontos az is, hogy az új technológiákat arra használjuk, hogy a közlekedési ágazat fenntarthatóvá váljon. Az új digitális lehetőségek, az új technológiák hozzásegíthetnek ahhoz, hogy, a, hogy alacsony kibocsátású közlekedési ágazat alakuljon ki, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Szívügyünk. Nagy lehetőségek vannak ebben, hiszen a CO2 kibocsátás is csökkenhet az NOx, az ózonértékek, zaj, terhelés, minden javulhat. A lényeg az az, hogy a digitális technológia segítségével az autók, az autóbuszok kommunikációs eszközöket kapjanak, amivel irányíthatóbbá válik a közlekedés, mint ma. Ez csökkenti a, a zajterhelést, a kibocsátást, Kézenfekvő tehát, hogyha ezt sikerülne megvalósítanunk, ilyen irányba terelni a fejlődést, akkor az energiafelhasználás is csökkenhetne. A környezeti szakbizottságban erre kell összpontosítsunk. Arra, hogy a stratégia fenntartható maradjon, és ha ezzel munkahelyeket is tudunk teremteni, annál jobb. Az intelligens közlekedési rendszerek eh, normáját, hogyha javítani akarjuk, az is jó, de mint mondtam, a, köz, a környezeti szakbizottságban arra kell figyelni, hogy ez eh, olyan eszközé váljon, amivel a környezetet, a klímát, a közegészségügyet tudjuk előtérbe helyezni. Ha a közlekedési szakterület így változik, akkor a közegészségügy, az általános egészség állapot is javítható. Hogyha csökken a zajterhelés, vagy akár meg is szűnik, akkor ez is a közegészségügy javára lesz. Vannak persze más előnyök is. Az intelligens együttműködés eredményezhet nagyobb közbiztonságot, közlekedési biztonságot ha az autók biztonságosabbak lesz, lehetnek, és hogyha a kockázatokra is felkészíthetők. Állásfoglalásomban azt emelem ki, hogy a stratégiát támogatjuk, de egy, egyben azt is kérjük, hogy a fenntarthatóság elvárjuk, hogy az alacsony, tehát fenntarthatóság és az alacsony kibocsátás legyen a fő cél. Ezeket kell teljesíteni, hogyha az intelligens közlekedési rendszerek kérdését tárgyaljuk. Nem csak a növekedésről van tehát szó, hanem a közegészségügyről, a népegészségügyről és a környezetről és ezek védelméről. Így tudjuk a céljainkat elérni. És ezeket a célokat a Párizsi megállapodásban tűztük ki. Az állásfoglalás persze meghatározott mértékű és hosszú, nincs sok hely tehát, de azért, ha jó ötletek vannak, azokat szívesen beveszem. Minden esetre azt tartom fontosnak, hogy egyértelműen tudjuk a véleményünket kifejezni. A piacon van lehetőség, de elsősorban a fenntarthatóságnak van most nagy esélye, és örülök már az árnyék előadók hozzászólására és a vitának is örülök. Köszönöm szépen. Kérem akkor az árnyék előadókat. De Mészpáker urat kérem először. Ön az első, jó? Nem baj? Nem baj, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szívből köszönöm a jelentés tervezetet. Köszönöm az előadónak. Valóban jelentős elvárások vannak a kooperatív, intelligens közlekedési rendszerekkel kapcsolatban. Nagyon sok mindent tudnak elérni, és valóban, ahogy elmondta, fenntarthatóvá tudjuk tenni a közlekedést, biztonságosabbá és hatékonyabbá. A vizsgálatok értelmében a, ez a terület óriási beruházásokat várhat. A bizottság e dokumentumban nagyon fontos jelzést küldött arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió éllovas szerepet e, szeretne betölteni. Az a régió, régió és az az ország, amelyet képviselek, aktívan részt vesz a CITS projektekben. A, az Európai cit, um, citrus projekt keretében. Ez a teherszállítás a nagy közlekedési járműveket fedi le. A rendszerek interoperabilitása alapvetően fontos. Ahogy az előadótól is hallottuk, joggal emelte ki. Flandriából is például együttműködünk az Egyesült Királysággal, Franciaországgal és Hollandiával különböző mintaprojektek vannak, CIT-s mintaprojektek, az Intercor névet, nevet viselik, amit nagyon hasznosnak bizonyulnak. Az interoperabilitást ösztönözni kell a technológiát pedig a technológia semleges formában. Joggal emeli ki az előadó azt is, hogy a CITS rendelkezik azokkal a lehetőségekkel, hogy jobbá tegye a levegő minőséget, hatékonyabbá a, az üzemanyag felhasználást. Ha hosszú távon nézzük, akkor a rendszer lehetősége a tömegközlekedés és az intermodális közlekedés számára is nagyon fontos lehet. Ebbe, ebbe beleértem a, a tömegközlekedést és a magánközlekedést is. Tehát lehetővé kell tenni, hogy a magán gépjárművel rendelkezők rákapcsolódjanak a CTS rendszerre is. A személyi adatok védelme, a, a terrorizmus ellenesség és a, a hozzáférhetőség kérdései mind nagyon fontosak, ezt a Libe tárgyalja és még egyszer hadd mondjam azt, hogy nagyon jó kezdet ez, tehát amit most megtárgyalunk. Talán egy dolog még az egy új jogalkotási eszközzel kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy jogi értelemben is szükség van a CITS-re, de szükség van egy ITS irányelvre is. A meglévő közlekedési információs technológia irányelv persze nagyon fontos, de fontos, hogy a, a közlekedési stratégiához is igazítsuk. Várom én is az együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönöm. Holacsná asszony. Köszönöm, mě dovolte poděkovat kolegyni za Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a kollégáknak ezt a nagyon jól előkészített tervezetet. Minden olyasmit tartalmaz, ami számunkra fejfájást okozott. Nagyon örülünk, hogy az MV szakbizottságot bevonták ebbe a munkába. Beszélek most a környezetvédelemről, és figyelembe veszik a véleményünket a közlekedés kibocsátás csökkentésében, illetve ennek hatásában, hiszen ez hatása van az egészségünkre, a nitrogénoxid, a széndiokszid kibocsátása, valamint a részecskék, a szállópor jelenléte nagy probléma sok nagyvárosban. Gondolkodnunk kell azon, hogy hogyan tudjuk a PM5, a PM10 kibocsátást csökkenteni, illetve a mikrorészecskéket. Azután ezeket az anyagokat, ezek az anyagok rákot okozhatnak a szervezetben. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalni a e tekintetben, mert ha mi nem tudjuk ezt megtenni, és kihasználni az integrált közlekedési rendszerek előnyeit, valaki ezt meg fogja tenni. úgy gondolom, hogy a mi kutatóink az ilyen intelligens rendszerek terén vezető szerepet játszanak, több lehetőséget kell nekik adni, és több erőforrást is, valamint olyan jogszabályokat kell elfogadnunk, hogy ezeket az elképzeléseket a gyakorlatban is meg tudják valósítani. Hogy így a tagállamokban a különböző rendszereket, az akadályokat legyűrve tesztelni tudják. Úgy tűnik, hogy a jogszabályok még mindig nagyban akadályozzák az új eredmények gyors alkalmazását. Ebből akár három-öt éves késedelem is keletkezhet. Sok tagállamban ugyanis nincsenek meg a szükséges jogszabályok, amelyek lehetővé teszik az innovációk bevezetését, gondolok most az ilyen rendszerekre, amelyekről az előbb beszéltünk. Valóban Európában vannak irányelveink, amelyek végrehajtása még nem igazán hatékony. Úgy gondolom, hogy jobb ösztönzőkre van szükség, a tagállamokat ösztönözni kell a végrehajtásra, enélkül reálisan nem, <clears throat> nem számíthatunk sikerre, ha a papíron írt jogszabályok csak írott malaszt maradnak, akkor a gyakorlati megvalósulás nem kecsegtethet sikerekkel. Ez sajnálatos volna az állampolgárok, a vállalkozások szempontjából is, hiszen nekünk példamutatónak kellene lennünk, és nem lemaradni a fejlesztés területén. Köszönöm az előadónak a munkáját, és nagyon várom a közös munkát. Remélem, hogy jó eredményekről számolhatunk majd be, és hogy konkrétabb lesz a szöveg. Köszönöm. Nem az árnyék előadó nevében szeretnék beszélni, hanem a magam mm, nevében néhány gondolatot elmondani. A összekapcsolt intelligens közlekedési rendszerek gondolatát égetően fontosnak tartjuk, hiszen tudjuk, hogy a városokban nap mint nap a közlekedés összeomlik. Rengeteg dugó van, időt vesztünk, és ez terheli a környezetet is. Két-három dolgot szeretnék kiemelni, ezeket különösen fontosnak tartom. Egyben köszönöm a kezdeményező jelentést is. Nagyon fontos, hogy jó érveink legyenek. Természetesen az adatvédelem és a fogyasztói szempontok, amiket szem előtt kell tartsunk. A másik pedig mindig fontosnak tartom a, a városok, önkormányzatok, a, a környezet szerepét a közlekedésben és tömegközlekedésben. A, az összekapcsolt közlekedést meg kell ezért tervezni, és nem szabad a tömegközlekedési szempontokat kifelejteni. Nagyon fontos, hogy a fogyasztók elfogadottságát is megszerezzük, gondoljon például az elektromos autókra, amelyek rendelkezésre állnak, ahol valós idős információra van szükség, például a, a töltőállomásokról, szabad töltőállomásokról. Ezzel, hogyha ezt sikerül biztosítani, az még nagyobb elfogadottságot eredményez. Köszönöm szépen, és én is eh, szeretnék majd benyújtani módosítókat. Köszönöm. Van der Leden úrnak adom meg a szót. Good afternoon. Thank you for um, inviting uh, us to the... Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk és a stratégiával kapcsolatosan elmondhatjuk az álláspontunkat. Támogatjuk a, köszönjük a támogatást, hiszen valóban a stratégia céljai, valamint az intelligens közlekedési rendszerek elsősorban két dolog miatt fontosak, a közúti biztonság és a közlekedés hatékonysága miatt. A kettő ráadásul kapcsolódik is egymáshoz, hiszen egy nagyon feltorlódott forgalomban egy kisebb incidens is súlyos baleset lehet és további fennakadást okoz. Ezek a rendszerek valóban segíthetnek, javíthatják a közlekedés hatékonyságát, és a közúti közlekedés és más módozatok integrálásával a forgalom, olyan forgalom korlátozásával, amely végül is csak a parkolóhelyek kereséséből adódik, sokat javíthatunk a helyzeten. Szeretném hangsúlyozni, hogy sok támogató eszköz már rendelkezésre áll. Két héttel ezelőtt Tallinnban ünnepeltük a Szirodz család kibővítését. 16 tagállam és társult államok dolgoznak azon, hogy Európában harmonizált módon működjenek a fejlesztések az útfelhasználók érdekében, hogy a nehéz gépjárművek, a könnyű gépjárművek, az személyautók egymást kiegészítve tudják használni az útinfrastruktúrát. Úgy gondoljuk, hogy a 2019-es célokkal és a kötelezettségvállalással, amelyet eddig láttunk, a, az üzemeltetők részéről és az iparág részéről újra vezetővé tehetjük Európát ezen a nagyon fontos területen. Köszönöm. Köszönöm, Sárdomusz asszony. Szeretné -e összefoglalni? Tak for bemærkningerne. Jeg tror nok, vi skal kunne finde ud af at blive enige eh, inden for rammen. Valóban meg fogjuk látni, hogy könnyen fogunk tudni megállapodni. A, röviden szólva, mindenféle ötletet be tudunk építeni, és elire örülök is már az együttműködésnek. A módosítók de, határideje december 1, tulajdonképpen ez a hét, 11 órakor, és január 24-én tárgyaljuk, a szavazást pedig februárra tervezzük akkor a 106-os szabály értelmében mi? Stars úrnak a beadványa alapján, és Ádám az adnak azt meg megint a szót. Köszönöm szépen. Akkor ugorjunk át a következő témára. A bizottság javaslata a 133-as per 2-es 006-os rendelet, de röviden, ha meg akarom fogalmazni, akkor arról van szó, hogy a fagyasztott hús darabok milyen formában, és azoknak a fagyasztása milyen formában lehetséges, kebab, falafel, dönerhúsról van szó a, nagyon sok mindent figyelembe kell venni akkor, amikor ilyen jellegű élelmiszerekről tárgyalunk. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy a foszfátok természetes módon is előfordulnak ezekben az, a nyersanyagokban, semmiféle kárt nem és veszélyt nem jelentenek az emberi e, emésztőrendszerre. A mesterségesen beadott foszfátok azonban veszélyt jelentenek ezzel kapcsolatban problémák merülhetnek fel. Tehát a mesterségesen bevitt foszfátoknál, ezt nem csak én mondom, hanem ez a véleménye a különböző szakértőknek, kutatóknak is. Ez szerint a magas foszfát koncentrátum a szív- és érrendszeri megbetegedéseket időzheti elő. Az EFSA számára pontosan ez volt a kiinduló pont ahhoz, hogy a foszfátokat alaposabban megvizsgálja. A mesterséges foszfátok értékeléséről van tehát szó, körülbelül egy év múlva 2018. decemberére lesz meg a jelentés. A mesterségesen bevitt eh, foszfát jelent csak tehát az emberi szervezetre veszélyt, a természetes nem, és erre vonatkozóan szeretnék a, a bizottság javaslatával szemben a kifogásunkat eh, beterjeszteni. Nem szabad hogy eh, döntés szülesen addig, amíg az EFSA állásfoglalása meg nem születik, az pedig csak jövő év végére lesz meg. Szív- és érrendszeri megbetegedések jelentős, jelentős problémát jelentenek Európában. Ne kelljen ezt még erősíteni azzal, hogy az élelmiszerhez mesterségesen is adunk foszfátot. Nem mindenki minden nap eszik ilyen formában fagyasztott húsból készített ételeket, de mégis úgy gondolom, hogy ez egy fontos elem, és nem csak a, az okozott károk között nem csak a szív- és érrendszeri megbetegedések vannak, hanem a vese is károsodhat. Logikus, hogy a foszfát nagy mennyiségben ne lehessen élelmiszerekben bevinni, és a, a nyáson sültek esetében ugyanez kell, hogy legyen. Lehet persze nagyon sok érv még, de összességében annyit mondhat, mondanék, hogy a jogalkást most nem módosítsuk, várjuk meg az EFSA értékelését és addig óvatosak legyünk, mert más, már most vannak fenntartások a nem természetes alapú foszfátokkal kapcsolatban, amelyeket a, a nyársonsült, nyársonsütésre szánt fagyasztatósokra adnak, és ez, a, ez az, amit az egyes és a kettes mellékletben fogalmazunk meg. Óvatosnak kell lenni. Valóban van alap arra, hogy aggódjunk, de nincsen semmiféle szükségszerűsége, vagy tehát nem, nem kényszerít semminkit semmi arra, hogy ezeket a foszfátokat bevigyék ezekbe az ételekbe, úgyhogy a javaslat az az, hogy várjuk meg az EFSA jelentést, elsősorban a közegészségügy szempontjából. Szeretnénk, hogyha az EU bizottságnak most nemet mondani, nem fog tetszeni, tudjuk, de a mi feladatunk a szakbizottságban pontosan az, hogy a népegészségügyet, közegészségügyet tartsuk szem előtt. E, Van Stász kollégám majd elmondja a, további érveket. Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy izgatott lenne a bizottság emiatt mégiscsak mi vagyunk azok, akik megmentjük az állampolgárokat, és védjük őket. Mindenki azért dolgozik, hogy az állampolgárok egészsége megfelelő legyen. Barstes úr, megadom a szót. Igen, köszönöm szépen. Schademüze asszony nagyon helyesen mondta, a mesterséges foszfátok beviteléről van szó, kebab és girosz húsok ról van elsősorban szó. A foszfát addi, ö, ö, anyagok és a polifotvátok 400-454-esekről e, van szó. A bizottság egy a vonatkozó rendelkezéshez mellékletet akar hozzátenni, amivel engedélyezi ez a, a 2008-as 1333-as, de azzal de kifogást emelünk ezzel kapcsolatban. Egyrészt a, biz- a tudomány miatt, kettő azért, mert ez a fogyasztó száma szempontjából nem jelent veszélyt, három pedig azért, mert egyéb technológiai lehetőségek is vannak, négy pedig azért, mert a fogyasztó érdekeit kell szem előtt tartanunk. Kedves kollégák, holnap fogunk erről szavazni, gondoljuk végig, milyen érveket tudunk elmondani, hiszen az előfeltételeket egyenlőre még nem sikerült teljesíteni. Az előadó elmondta, hogy a tudomány sem ért egyet abban, hogy az egészségügyre szám, káros-e vagy sem valóban a szív- és érrendszegi megbetegedéseket befolyásolja. Az EFSA véleménye azonban még nem egyértelmű ezzel kapcsolatban, ezt is látni kell. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az EFSA értékelését, amely 2018. decemberére ígértek, megvárjuk. Nem hiszem, hogy a bizottság javaslatát most el kellene elfogadni, vagy tárgyalni kellene. A másik dolog, tudjuk azt, hogy a foszfátok hozzáadását arra is használják, hogy félrevezessék a fogyasztókat. Mesterséges foszfátokat lehet arra használni, hogy tulajdonképpen csalásra arra, hogy a húsban több víztartalom legyen, és végül is a cél az az, hogy vizet adnak, adjanak el húsárában a fogyasztóban. Ennek semmi köze a közegészségügyhöz, de mindenképpen, mindenképpen a fogyasztók félrevezetését jelenti. A harmadik érvem pedig az, hogy minden jelentés azt mutatja, hogy technológiai szempontból ez a gyakorlat nem szükségszerű, vannak más alternatív lehetőségek, úgyhogy úgy gondolom, hogy a hatos cikk a a 1333-as rendelet hatos pontjában megfogalmazottak nem állnak. A, a a megfelelő húsfogyasztása az nyilvánvalóan fontos, de ezt a húst nem lehet címkézni, és mivel nem lehet címkézni a feldolgozottsága miatt, ezért senki nem tudja, hogy mi az, amit tulajdonképpen a tányérjára kap. A bizottság és egy jelentés is van erről, hogy a húr előkészítésének a nyomon követése nagyon nehéz a tagállamok körében, és nagyon nagy vita is zajlik erről. Nincs az ellenőrző hatóságok között sem egyetértés arról, hogy a közösségi jogot hogyan alkalmazzák, és bizonyos dolgokat szeretnének megengedni. Nos, úgy gondoljuk, hogy vannak olyan gyakorlatok, amelyeket legalizálni kell, a tagállamok ellenőrző szerveinek a gyakorlatával élni kell, erősíteni kell az ellenőrzéseket annak érdekében, hogy ne lehessen becsapni a fogyasztókat. Kedves kollégák, Schaldemóze asszony és én magam is úgy gondolom épp elég okot adtunk és indokot arra, hogy a hatos cikket megkérdőjelezve meggyőzzük a bizottságot arról, hogy nincsen szükség arra, hogy a mesterséges foszfát adalékanyagokra vonatkozó előírásokat megváltoztassák now? Langen asszony? Nem, akkor Bellet úr következik, elnézés, rosszul tájékoztattak. Hát, egy frakció, úgyhogy jó irányba nézett, elnök asszony. Köszönöm szépen, rövidre tudom fogni. Engedjék meg, hogy Renát Zomber nevében szóljak néhány szót, ő sajnos nem, tudott, nem ért még ide. Lenne néhány ellenérvem az eddig érvekhez képest. Először is a negatív egészségügyi, vagy potenciális negatív egészségügyi hatásokat foszfátra vonatkozó, vonatkozóan. 2013-ból van egy egy olyan ügynökségi megalapításunk, mi, minek értelmében a tudományos tanulmányok erre vonatkozóan nem egyértelműek. Aztán a második érve az volt, hogy nincs technológiai igény arra, hogy ezeket a foszfátokat használjuk. Nos, a szakértők egyértelműen elmondják azt, hogy a stabilizáló hatása van a foszfátnak, éppen ezért a húsok állaga csak akkor marad meg ilyennek, mint amilyennek ismerjük, hogyha a foszfátokat használjuk. Tehát ezek a hús készítmények gyakorlatilag összeesnének az éttermekben. A harmadik érve az volt, hogy a víz megkötő tulajdonságok miatt a félrevezető a foszfát használata, tehát a, foszf- a hús áráért gyakorlatilag a vizet árulunk, ezt nyilván senki nem akarja. Nos, egyértelmű, hogy a nem otthoni használatról van itt szó, de egyértelmű az is, hogy a víztartalmat a 2011-es rendelet egyértelműen rögzítés szabályozza. Még egy utolsó érvem lenne, tisztelt elnök asszony, illetve kollégák, a fogyasztókat nem tájékoztatják megfelelően arról, hogy az otthoni felhasználáson kívüli hús felhasználás hogyan alakul. Egyértelműen a 41-es cikk lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az előre csomagolt húskészítmények esetében megfelelő jelölés címkézést alkalmazzanak. Összességében tehát elmondható az asszony, hogy a bizottsági javaslat egyértelművé teszi, hogy ezek a húskészítmények pontosan ugyanolyan mennyiségű foszfátot tartalmazhatnak, mint az egyéb húskészítmények, amelyekre vonatkozóan a rendeletet már évtizedek óta elfogadtuk, és évtizedek óta hatályos. Így aztán nem tudunk ezzel a kifogással egyetérteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ezzel kapcsolatban van-e bárkinek még észrevétele, ki szeretne még hozzászólni? Jó, hát akkor én is föltennék egy kérdést. A technológiai, infor, technológiai információs központ tanulmányán alapul az összes érvünk. Az Egyesült Államokban vajon folyik-e közvita erről, és vajon az Egyesült Államokban bekívánják-e tiltani a húskészítményekben a foszfát használatát. Ez a kérdésem. Ki szeretne még hozzászólni? Konecsna asszony következik. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. A frakció nevében mi ezt a kifogást tudjuk támogatni. Számunkra nem az a lényeg, hogy a, a giroszosok el tudják-e adni majd a nagy darab hús, húsokat is. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy védjük a fogyasztót. Az EFSA jelenleg vizsgálja a foszfátok biztonságának kérdését, és ezt a rendeletet valószínűleg 2018 végén, vagy 2018-as év során fogják csak lezárni, úgyhogy úgy gondolom, hogy számunkra és a bizottság számára az lenne a lényeg, hogy ne tegyünk meg gondolatlan lépéseket. A foszfát alapú hozzáadott anyagok kérdését nagyon óvatosan kell kezelnünk, és hogyha tudjuk, hogy az EFSA foglalkozik jelenleg ennek a kérdésnek a felülvizsgálatára, valakor miért nem várjuk meg, amíg ezt a munkát befejezik? Azt hiszem, csak így tudunk megfelelően informált döntést hozni, hiszen azt is tudjuk, hogy a fogyasztók védelme az Európai Unió egyik hozzáadott értéke. Fontos számunkra, hogy biztonságban érezzék magukat az európai fogyasztók. Egyes kollégák beszéltek már erről. A cseh köztársaságban sok mindent megtettek azért, hogy a különböző csalásokkal, hamisításokkal kapcsolatban fellépjünk, tehát ezek ellen fellépjünk. Például vannak olyan nem túl tisztességes gyakorlatok, hogy a húskészítmények súlyát növeljék víz hozzáadásával. Nos, nagyon fontos, hogy a tagállamok megtegyék ezt, tehát fölvegyék a versenyt az ilyen típusú gyakorlatokkal szemben. Éppen ezért a frakció nevében tudom támogatni ezt a kifogást. Köszönöm a kollégáknak ezt a segítséget, köszönöm, aki még így gondolkodik. Valóban nem a gyroszosok működéséről van szó, hanem arról, hogy megvédjük a fogyasztókat, és ennek érdekében mindenképpen támogatni kell ezt a kifogást. Műricher asszony. Yeah, thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miről is beszélünk? A foszfát felhasználásáról fagyasztott hús szeletekben, vagy aprított húsban. Ezt a keresetet 2015-ben kaptuk, és részletesen megvizsgáltuk a kormány szakértők munkacsoportjában, akik az adalékanyagokkal foglalkoznak. Kifejezetten vizsgáltuk azon feltételek teljesülését, amelyek a vonatkozó jogszabályok által meghatározott szabályokat illetik, az élelmiszer adalékanyagok használata tekintetében bevontuk tehát a tagállami szakértőket. A 2833-as rendelet hatodik cikke szerint a hozzáadott termékeket csak bizonyos feltételek mellett lehet használni, például tudományos eredmények alapján nem szabad, hogy biztonsági agályt vessen fel a fogyasztók egészsége szempontjából olyan mennyiségben és olyan felhasználással, ahogyan azt javasolják. Illetve, hogyha más technológiai és gazdaságos módszerre nem lehet elérni ugyanazt a célt, illetve nem szabad, hogy félrevezesse a fogyasztót az élelmiszeradalékadónynak olyan előnyekkel kell járnia, amely a fogyasztónak előnyös, és az előbb felsorolt célokat kell, hogy szolgálja. Ezeknek a feltételeknek a részleteire kitérve először is a foszfát biztonságát tekintve. A foszfátok biztonságát a Tudományos Bizottság 1991-ben vizsgálta. A napi maximum mennyiség a 70 mg per testsúly kilogram volt. Jelenleg a foszfátokat nagyon sok élelmiszerben lehet felhasználni, hús készítményekben és hústermékekben is. Az olyan fagyasztott, aprított húsban, amelyekről most beszélünk, nem haladják meg a határértéket a foszfát tartalom tekintetében. Az EFSA 2013-ban egy értékelést végzett, és a egészségügyi kockázatokat felmérte a foszfát adalékanyagokkal kapcsolatosan a vizsgálat után. Az EFSA nem kérdőjelezte meg a korábbi véleményt, amelyet a a Tudományos Bizottság készített, amely az előbb említett maximális, biztonságos beviteli mennyiséget határozta meg. Még egy kiegészítő információ. Egy újraértékelési folyamat zajlik most a jóváhagyott élelmiszeradalékokkal kapcsolatosan. 2018 vége a foszfátok újraértékelésének határideje. Ebben az összefüggésben a releváns, friss tudományos adatokat újra fogják értelmezni, az EFSA ezeket értékelni fogja. A bizottság természetesen figyelemmel követi ezt az újraértékelési programot, és ha beavatkozásra volna szükség, akkor megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket fogunk tenni a felülvizsgálati program lezárultával. Mint korábban is említettem, addig, amíg az új foszfát vélemény az EFSA részéről rendelkezésre nem áll, a korábban megállapított határérték érvényben marad. Ennyit a biztonsággal kapcsolatosan. A második kritérium a technológiai szükségesség. A technológiai szükségességet eh, elismerték bizonyos hústermékekkel kapcsolatosan, ahogyan azt a rendelettervezet is tartalmazva, a foszfátokra stabilizátorként van szükség, illetve azért, hogy a hús darabokat összekösse. Ez bizonyít, biztosítja a homogén fagyasztást, és csökkenti a kiegyensúlyozatlan hőkezelés veszélyét, ami már önmagában élelmiszerbiztonsági probléma nem határoztak meg alternatív technológiákat. Aztán volt egy olyan követelmény, ez a harmadik követelmény, hogy a hasz, az adalékanyag használata nevezese félre a fogyasztót. Az üzlet, tehát a nagy bani kereskedelemben az víz hozzáadást jelezni kell. Az a kérelmező adat által szolgáltatott adatok alapján kiderült, hogy a foszfát használat nem vezet többlet víztartalomhoz, a hő kezelés hatására nem tart meg vizet a hús a foszfát adalék ellenére. A jelen törvények szerint további intézkedéseket tehetnek a tagállamok az tájékoztatással kapcsolatosan a nem előcsomagolt élelmiszerek esetében is ami az előnyöket illeti, hogy milyen előnyökkel jár az eljárás a fogyasztók számára. A foszfátok használata, illetve bizonyos hús kell húskészítmények alkalmazásában ez a kiegyensúlyozatlan hőkezelés veszélyét zárja ki ez a, az eljárás. Így a rendelet tervezet véleményünk szerint a 2008 per 133-as rendelet hatos cikkének minden feltételét teljesíti. Ez a következtetés. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Eh, Visszadom a szót az előadasszonynak. Köszönöm szépen. Először is hadd ismételjem meg azt, hogy A, azért az oka annak, hogy kifogást emelünk, az az, hogy az EFSA az előzetes értékelést igen jelentős prioritásként elővette a, a programjában, most már egy éve ezzel foglalkozik, és úgy gondoljuk, hogy mivel folyamatban van már a vita a az adalékanyagok egészségügyi kockázatóról úgy gondoljuk, hogy jobb, hogyha most megvárjuk a jelentést és megnézzük, hogy mi lesz a tartalma, szeretnénk meghallgatni az EFSA-t, hiszen ezért tűzték a rendre is. Úgy gondoljuk, hogy érdemes még egy évet várni, mielőtt döntünk. Ez a fő érvünk. Várni szeretnénk azért, mert az EFSA egy új felülvizsgálatot készít elő, elég buta dolog azt mondani, hogy már tegnap meg lehetett volna módosítani, vagy módosítani lehetett volna a jogszabályt, és minek várni még egy évet. Nem tudom, hogy az Egyesült Államok mit, illetve ott mit csinálnak. Tudom, hogy van tudományos fenntartás, és az Egyesült Államokban nem tudom, hogy mit szeretnének azonban lépni mivel az Európai Unióban az, az élelmiszerbiztonsága a legfontosabb, ezért jobb, hogyha inkább azt nézzük, hogy az Európai Unión belül mi zajlik, nem pedig az Egyesült Államokban. Köszönöm. Csak csatlakozni tudok kolléganőmhöz. Hadd mondjam azért eh, Villet úrnak, eh, illetve Villet úron keresztül Szomer asszonynak, hogy az EFSA tanulmányban valóban nincsenek következtetések közvetlen egészségügyre vonatkozóan, de ugyanazzal a levegővétevel azt is mondja az EFSA, hogy 2018-ra az értékelést el fogja végezni, azért, hogy még világosabbak legyenek a dolgok, és ez a fő érvünk, ahogy Száldemóze asszony is most helyesen említette. Zomer asszony azt is mondja, hogy úgy abszolút technológiai kérdés ez. Ebben sem vagyok biztos az ágazat, vagy egy része azzal reklámozza magát, azt a reklámot alkalmazza, hogy, vagy az érvet alkalmazza, hogy mi a kebab húst mesterséges foszfátok hozzáadása nélkül dolgozzuk fel, akkor igenis ez technológiai értelemben lehetséges tudomásul veszem azt, amit a bizottság képviselője mondott, és ugye ő azt állította, hogy a foszfátok hozzáadása nem nehezíti a, az élelmiszert, és nem igaz, hogy vizet adnak el húsárban. Mi erre azt mondjuk, hogy amit olvasunk, amit beszélnek erről, ami a gyakorlat, az legalábbis megkérdőjelezi ezt, a, amit állít. Nem minden információ teljesen ilyen egyértelmű. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy valóban jó javaslat az, hogy a bizottságnak az előterjesztését utasítsuk el, és várjuk meg az EFSA új értékelését. És hogyha az, az megvan, akkor meglátjuk. Valóban elnök asszony, amit Sáldemúze asszony mondott, azt meg szeretném erősíteni. 2013-14-ben valóban több tanulmány is volt az ESZA első értékelését követően, ami befolyásolta az amerikai jogalkotási folyamatot. Megpróbáljuk kideríteni, hogy milyen mértékben és egyáltalán igaz-e, de mindenképpen ki fogjuk deríteni, mi történt. Köszönöm. Köszönöm akkor nemzeti szinten az Egyesült Államok eljárásait megvizsgáljuk, a kifogásunkat benyújtjuk, az efsz pedig reméljük majd ezt tudomásul veszi. Ezzel befejezhetjük a vitát. Holnap lesz erről a szavazás az EMI-ben. A plenárisra, ha elfogadják, decemberben kerül. Nézzük akkor a következő pontot svájci téma, a svájci konfederáció és az Európai Unió közötti megállapodás, az ETS, a kibocsátás kereskedelmi rendszer összekapcsolódás. Ez egy nagyon szép téma. Fjellner úr a jelentéstevő, de őt ma Belet úr helyettesíti, úgyhogy ön következi. Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer, elnök asszony, vagy ismételt elnök asszony. A jelentéstevő felkért arra, hogy szóljak néhány szót a nevében. Azért is, mert azért valamennyire ismerem ezt a jelentést, úgyhogy nagy öröm számomra, hogy ezt megtehetem. Ez egy olyan téma, amiben nagyon sok energiát fektetett mindkét fél, az EU is és Svájc is. Hat évvel ezelőtt kezdődött ezzel, úgyhogy a tárgyalási folyamat végén járunk. Mi ezt nagyon erőteljesen támogatjuk. Intézményi szempontból el kell mondanom azt, hogy a tanács egy határozatot fogadott el, amelyben feljogosít, feljogosítást adnak ennek a megállapodásnak, megállapodásnak az aláírására. A svájci rendszer némileg kisebb, mint az EU-s rendszer, de ez végül is természetes, és intézményi szempontból elmond, elfogadható az, hogy nekünk, az Európai Parlamentnek hozzá kell járulnunk ehhez. Tehát nem kell állásfoglalási dolgoznunk, vagy más szöveget, egész egyszerűen igent vagy nemet kell mondanunk. Az elmúlt hetekben, hónapokban sikeres volt a tárgyalási folyamat elnök asszony az önvezetésével, és azt gondolom, hogy legtöbben megegyezünk abban, hogy az Európai Unió klímapolitikájának egyik legfontosabb eleme az ETS rendszer, a célunk az, hogy csökkentsük a zöld, a üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, és eh, természetesen az is fontos, hogy egyéb rendszerekkel összekössük a mi rendszerünket. Bondban volt egy klímaügyi konferencia két héttel ezelőtt. Ez egy kicsi, de rendkívül fontos lépés arra vonatkozóan, hogy kiterjesszük ezt a, az emissziós rendszert álmodozunk egy ilyen világszintű rendszerről, de azt gondolom, hogy ez realisztikus is lehet, hogyha mindent megteszünk ezért. Az elkövetkezendő évek, hónapok feladata az, hogy ez, vagy évtizedek feladata az, hogy ez megszülessen. A nagy EU-s ETS rendszer és a kisebb svájci ETS rendszer összekapcsolódása azt jelenti, hogy a piac is megnő, és jobbak lesznek az esélyeink arra, hogy még jobban csökkentsük az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását, és hatékonyabb legyen a rendszer. Nagyon fontos az, hogy a világon egyre több ország kövesse a példánkat, és szerintem ez egy kiváló alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy a, ahogy a rendszerek össze tudnak kapcsolódni, és nagyobb hatékonyságot teremtünk ezáltal, és sikeresek lehetünk. Éppen ezért a jelentéstevő azt fogja támogatni a holnapi szavazás során, hogy igennel szavazzunk erre a javaslatra. És reméljük, hogy nagyon nagy többséget tud majd ez a javaslat megszerezni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Valóban az Európai Uniónak van egy ilyen fajta stratégiai missziója, tehát hogy a világon a lehető legtöbb országot meggyőzze arról, hogy az ETS rendszerhez kapcsolódjon. Rendkívül pozitív tehát, hogy Svájc is így vélekedik. Jelent, az árnyékjelentéstevők következnek. Párnyó úr az első. Madame la Présidente, chers collègues. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Ahogyan azt az imént Belet úr is mondta, jelentéstevő nevében, nagyon fontos az, hogy mi hamarabb tegyünk valamit a klíma változás ellen, és az Európai Unióban, illetve az egész világon is ez a feladatunk, és nagyon fontos az is, hogy össze tudjuk kapcsolni az LTS e rendszereket, például az EU-s rendszert, a svájci rendszerrel. Számomra ez kiváló példája annak, hogy milyen jól tudnak működni a közös rendszerek az, a világban miénk a legnagyobb kibocsátási rendszer, jó lenne tehát, hogyha egy másik ország csatlakozna hozzánk, és ezáltal az allokációkat jobban tudjuk használni, hatékonyabbak lehetünk majd. Ez a fajta összekapcsolódás tehát mind a két rendszernek jót tesz, jobb lesz majd a szén ára is, és ezáltal azt gondolom, hogy sokkal stabilabb lesz a nemzetközi szénpiac a frakció nevében, tehát mindenképpen támogatom ennek az egyezménynek az aláírását. Ami pedig a formát illeti, szerettük volna, hogyha nagyobb tájékoztatást kapunk az ilyenfajta egyezmények, tehát a jövőben azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság nagyobb átláthatóságot tegyen lehetővé a tárgyalások menetéről és végeredményről. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, ezt szeretném volna elmondani a frakció nevében. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Konecsna asszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Mi is üdvözöljük ezt a fejleményt, bár úgy vélem, hogy mi egy kicsit másként látjuk az ETS rendszert, mint a többi frakció a parlamentben. De nagyon pozitívnak tartom azt, hogy legyen egy globális rendszerünk, vagy legalább megpróbáljunk, megpróbáljuk ezt elérni. Ha csak az Európai Uniós rendszerünk élne, akkor nem tudnánk a vágyott hatást elérni. Az Európai Parlament egy nagy, nagyon fontos lépést tett két héttel ezelőtt a tanácssal egyetemben, és azt hiszem, most már valamit le tudunk tenni az asztalra van egy megoldásunk, amit a partnerünk elé tehetünk, és természetesen bárki, aki szeretne csatlakozni az ETS európai rendszerhez, ezt megteheti. Remélem, hogy nem évtizedek kellenek hozzá, hanem csak évek, hogy egy olyan rendszer tudjunk létrehozni, amely valóban az egész világot felüleli. Hogyha Európában és körülötte egy jó rendszer működik, akkor nem szeretnénk, hogyha nagyon nagy lenne a szén alapú szennyeződés a világ többi részén. Ezért szeretnénk megegyezni harmadik országokkal, különösen nagy harmadik országokkal, Kínával például. Tehát, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy működőképes legyen a rendszer, és tényleg jót szeretnénk tenni a környezettel, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, és hogy elérjük a Párizsban kitárgyalt célokat, akkor ezt kell tennünk. Tehát ezt a javaslatot támogatjuk, és a szocialista kollégákhoz hasonlóan mi is nagyon örülnénk annak, hogyha a bizottság egy kicsit átláthatóban kezelni ezt a kérdést, de természetesen bízunk az Európai Bizottság tárgyalási képességeiben. Nos, remélem, hogy nem lesz majd valami előre nem látható meglepetés, és tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Thank you. Um, köszön köszönöm szépen, elnök asszony. Azért kértem szót, mert emlékszem az akkori bizottsági javaslatra, amikor összekapcsolták, vagy volt egy ilyen javaslat, hogy az ETS-t kapcsoljuk össze a mi rendszerünkkel, és a svájci rendszert is kapcsoljuk össze ezzel. Ez jó erőre lépés véleményem szerint. Biztosítandó azt, hogy minden egyes ország és minden iparág, amely hozzájárul a szennyezéshez, csökkentse a kibocsátott mennyiséget és hogy lendületet adjunk a nemzetközi kibocsátáskereskedelmi piacnak. Hogyha összevetjük az EU-s ETS-t és a svájci ETS-t, hasonló elvekre épülnek ezek. Mondhatjuk azt is, hogy a két rendszer 2013-tól 2020-ig lineáris csökkentési tényezőre épül, vagyis hogy évente a kvótákat csökkentik. Kérnék valamit az Európai Bizottságtól. Most, hogy vizsgáljuk más hasonló rendszerek lehetőségét, szeretném hangsúlyozni azt, amit Zsirpányó kollégám mondott, tehát több átláthatóságot szeretnék kérni a bizottságtól, és többet szeretnénk tudni azokról az ágazatokról, amelyekre ez vonatkozik, csak úgy, mint az az információ, ami esetleges további megállapodásokra vonatkozik. És hogy hogyan tudnánk ezt összekapcsolni más rendszerekkel. Európai Bizottság. Köszönöm elnök asszony, üdvözlök mindenkit! És külön köszönöm az előadónak, és a, köszönöm ezt az tervezetet. Köszönöm ezt, ezeket az általánosságban támogató felszólalásokat, amelyek elhangzottak. Igen, meggyőződésünk, hogy nagyon jó és nagyon időszerű előrelépésről van szó. Ez az első kapcsolódási egyezmény az EU ETS esetében, és ez volna az első olyan megállapodás, amely két kibocsátás kereskedelmi rendszert összeköt a Párizsi Egyezmény két feles, részes fele között. Hosszú távon ez volt szakpolitikai célunk, ezek a kapcsolódások, és most kezd formát tölteni ez, első alkalommal Svájccal, amelynek valóban nagyon hasonló a rendszere, mint az Európai Unióé. És hogy válaszoljak az előbb elhangzott kérdésre az ágazatokkal kapcsolatosan, nagyjából ugyanazokra az ágazatokra vonatkozik a svájci rendszer is, és most a tárgyalások eredményeképpen a svájciak a légiközlekedésre is kiterjesztik a rendszerüket, ez fontos, ezt el tudtuk érni, tehát mindkét oldalon ugyanazok az ágazatok vannak lefedve. Múlt héten, mint önök is tudják, biztos lát, olvasták róla a, a sajtóban, az EU egy megállapodást aláírt, ez az első eljárási lépés a svájci megállapodásban. Juncker elnök és Leitraut asszony svájci tárgyaló fele között került aláírásra ez a dokumentum néhány nappal azután, hogy a tanács előzetes megállapodásra jutott az EU ETS felülvizsgálatáról a negyedik szakaszban. Úgy gondolom, hogy ezek a fejlemények azt jelentik, hogy az Európai Unió a saját ETS-ünket is konszolidálja, hiszen ez a legjelentősebb kereskedelmi rendszer a világon, és készen áll az Európai Unió, ezt is jelzi, hogy a hasonló komolyságú partnerekkel szívesen együttműködik, és hasonló rendszereket kíván kidolgozni. Visszatérve Svájc esetére, mint elmondtuk, a megalapodást aláírták, feltételezve, hogy a következtetést feldolgozzák, a tanács készen áll a, készülődik a rendelkezésre, a végrehajtásra, és hogyha elfogadják véglegesen a következtetéseket, akkor az előzetes egyeztetéseket meg is tudjuk kezdeni a svájci féllel a végrehajtásról. Mindazonáltal maga a megállapodás, még ha majd a következetés tervezetet elfogadják is, nem fog túl hamar hatályba lépni. Dolgoznunk kell azonokon az eszközökön, amelyekre a mi oldalunkon, illetve a svájci oldalon is szükség van, hogy a két rendszert fizikailag össze tudjuk kötni, tehát dolgozni kell a nyilvántartásokon, ugyanúgy a svájci fél részéről is, és arról is meg kell győződnünk, hogy azok a rendszerek, amelyeket például nekik is ki kell dolgozniuk, hogy a légiközlekedést bevegyék a rendszerbe, ezt ellenőriznünk kell, és hogyha ez a megfelelőség ellenőrzés megtörtént, akkor már olyan helyzetben leszünk, hogy a ratifikációs eszközt bevezethetjük. Igen, Sokan említették a politikai jelentőségét ennek az első összekapcsolódási egyezménynek, és ez is olyan, ez olyankor született ráadásul, ezt is említették többen, amikor a kibocsátás kereskedelmi rendszer nagyon dinamikus. Azt látjuk, hogy Kína bele akar, be akar csatlakozni, az utolsó szakaszban a nemzeti LTS-ét e most dolgozza ki. Együttműködünk Kínával, hogy ez valóban megtörténhessen. És vannak más fejlemények is, mint Kanada esetében, vagy az Egyesült Államok esetében. Nagyon, kontek- nagyon dinamikus tehát ez a terület, ezért nagyon jó jelzés ez a mi részünkről is, hogy a svájci rendszerrel ezt az összekapcsolást megoldottuk. Persze az is nagyon fontos, hogy előkészítsük egy globális kibocsátás kereskedelmi rendszer számára a terepet, és együttműködjünk azokkal az országokkal, amelyek készen állnak erre az együttműködésre a Párizsi megállapodás alapján, hiszen vannak országok, amelyek már előre haladott állapotban vannak a végrehajtás tekintetében, vannak, akik csak most kezdik. A legfontosabb feladatunk, hogy együttműködjünk velük szorosan, hogy valóban robusztus és hatékony rendszereket dolgozzanak ki, és hogyha ezt megtettük, akkor meglátjuk, hogy az összekapcsolódási megállapodást meg tudjuk-e kötni. Ez persze nem holnap lesz, de azt is meg kell majd nézni, hogy ez holnap utára elképzelhető-e. Az átláthatóságra vonatkozó kérést tudomásul vettük, és figyelembe is fogjuk venni a következő időszakban. Köszönöm, csodálatos! Belet úr. Thanks very much, uh, Chairwoman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megemlíteni, hogy egyetértünk mindazzal, amit elhangzott, különösen amit Dali asszony, Konyesna asszony mondtak, egyetértettünk abban, hogy ez egy jelentős lépés elére. Epany úrral is egyetértek, hogy az átláthatóság nem megfelelő, gyorsabb, több információra lenne szükség. Ezzel is egyetértünk, azt hiszem ez is egy olyan tanulság, amit eh, leszűrhetünk, és egyértelmű üzenetként az, üzen- az intézmények felé küldhetünk. Valóban egyetértek azzal, ami elhangzott, hogy egy globális rendszer felé ez egy kisebb lépés, de végül is, ahogy a kínai delegációval is megtárgyaltuk Rómában, eljön az az idő, amikor a kínaiaknak is csatlakozni kell egy ilyen globális rendszerhez. Ez a konferencián elhangzott, úgyhogy reméljük, hogy ezzel a kicsi lépéssel megfelelő irányba tudunk menni. És hát köszönjük a folyamat optimista értékelését. Köszönjük a, jól végzett munkát. A kollégák, hogyha módosítót akarnak benyújtani, akkor siessenek, mert délután 6 óra, és holnap szavazunk. Akkor a következő napi rendi ponta az parlament álláspontjának előkészítése a 2020 utáni pénzügyi, többéves pénzügyi keretre vonatkozóan. Jettemaki asszony az előadó, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök az. Kedves kollégák, Az EU többéves pénzügyi kerete 2020-ban jár le, és a biztos megígérte, hogy az új pénzügyi kereteket jövőre fogjuk májusban elfogadni, addigra elfogadjuk. A parlament, és különösen ez a szakbizottság, a bizottságnak a javaslatokat megelőzően már be tudja nyújtani elképzeléseit. A több éves pénzügyi keret nagy bizonytalanságot jelent, minden másnál sokkal erősebbet. A költségvetés mérete, is nem tudjuk, hogy nagy-Britániához milyen kapcsolat lesz majd, ha egyáltalán lesz-e kapcsolat. Először is a Környezeti Szakbizottság azt szeretné megnézni, hogy melyek azok a kérdések, amelyek illetve elsősorban a szakbizottsághoz tartozó kérdéseket akarja megvizsgálni. Ami várható az alapján világos, hogy a, a jövőbe kell, hogy nézzünk, és azt kell megnézni, hogy milyen remények, elvárások támaszthatók, mit akarunk az MFF-től, a éves pénzügyi kerettől. Természetesen a tapasztalatot és a, meg kell nézni az előző eh, időszakból, hogy mi az, ami bevált, mit, és mit lehet jobban tenni. Úgy gondolom, hogy a bizonyos területeken a korábbi pénzügyi keretek nem úgy alakultak, ahogy szerettünk volna. Mindenképpen fenntartható, alacsony szénkibocsátású költségvetéssel kell, kell majd, és fenntartható fogyasztással a költségvetésben megjelenni. Környezeti célokat kell a költségvetéssel is támogatni, a közegészségügyet és az ezzel kapcsolatos kérdéseket. A biodiverzitást tehát szintén. Egyértelmű az is, hogy az elkövetkező több éves pénzügyi keret nagy kihívást jelent majd a jelenlegi pedig nem tette lehetővé azt, hogy az ambícióinkat kielégítsük. Bizonyos kötelezettségvállalásokat sikerült Párizsban elfogadnunk, 20%-os, a, a 20%-os csökkentés, amit 2020-ig határoztunk meg, az nem tartható. A bizottság képviselőjétől, tehát kérdezem, hogy az éghajlati célokat és ennek keretében belül a szénkibocsátási célkitűzéseket e, véleményük szerint el tudjuk-e érni. Arra van szükség, hogy a környezeti célkitűzések megfelelően megalapozottak legyenek, elérhetők és átláthatók. Elérhető, ha akarjuk. Ennyit szeretem volna elmondani, és várom a gondolataikat, ötleteiket. Köszönöm. Köszönöm én is. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Much, Madam Chair, and first... Kovácsev úr, köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Szeretnék gratulálni Jéter Maki asszonynak a munkájához. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont a következő MFF-ről való tárgyalás elkezdéséhez. Idén fontos változások voltak költségvetési szempontból, és ezért nagyon fontos az, hogy a következő évi költségvetés erről szóló vitákat milyen hangulatban folytatjuk le, és azt gondolom, hogy az Európai Unió költségvetési keretes nagyon fontos. A párizsi megállapodás óta egyre fontosabb a klímaváltozás elleni harc, és úgy vélem, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalni ebben a harcban. Az EU azt támogatja, hogy a párizsi megállapodást mi hamarabb hajtsuk végre. Egyértelmű energetikai átállásra van szükség, a szén kivonásra a gazdaságból, illetve a körkörös gazdaságot kell létrehozni. A következő MFF-ben aktívan kell fellépni azért, hogy ezeket az ígéreteket az Európai Unió végrehajtja, illetve az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseit is végig tudjuk hajtani. A kohéziós politikai költségvetést azonban nem szabad 2020 után lecsökkenteni, ez egy nagyon fontos dolog. A kohéziós alap, regionális fejlesztési alapok rendkívül sokat tesznek azért, hogy a régió közötti szociális és gazdasági különbségeket csökkentsük, illetve hogy a környezet állapotát javítsuk. általában a környezeti problémák ott a legnagyobbak, ahol a legszegényebb egy-egy régió, tehát úgy gondolom, hogy a két dolgot egymásra párhuzamosan kell kezelni. Még egy dolog. Egyedül a tagállamok nem képesek arra, hogy a határokat nem ismerő jelenségekkel szemben fölvegyék a harcot. Éppen ezért az EU-nak mindenképpen mindenképpen támogatnia kell a, a tagállamokat abban, hogy a szociális kohéziót megpróbálják erősíteni, illetve a, az egészségügyi problémákat megpróbálják valamilyen módon megelőzni. A, a, Számos betegség tartozik ide, például az egészségügyi egészségükhez való nem megfelelő hozzáférés, az antimikrobiális ellenállás, és egyéb kérdések, ezekre mind oda kell figyelni a 2020 utáni időszakban. Természetesen várom önnel az együttműködést, és köszönöm szépen az eddigieket. Elnök, köszönöm Kovács úr, mi is várjuk az együttműködést a szocialistáktól. Nincs itt a árnyék jelentőstevő, de Dáli asszony viszont itt van. Köszönöm, elnök asszony. Ha megengedi, akkor Caputo úr álláspontját ismertetném ezen témával kapcsolatban, és utána pedig elmondom, hogy én mit gondolok. Kaputó úr, először is szeretnék én köszönetet mondani Jétem, aki azt mondja, nagyon pozitív, ez az első lépés. Az EU prioritására is történik utalás, illetve az ígéreteinkre is. Nagyon fontos az, hogy a fenntarthatósági, illetve a klímaváltozás, klímapolitikával kapcsolatos kérdéseket mind figyelembe vegyük. Nos, Kap- Kaputa úr úgy véli, hogy a körforgásos gazdaságra nem utal, illetve az ezzel kapcsolatos innovatív projektekre. Azt gondolom, hogy a Horizont 2020, azt gondolja, hogy a Horizont 2020, illetve a LIFE is rendelkezik ilyen típusú programokkal. A LIFE-ot megfelelően kell támogatni azért, hogy jobban tudjuk ezt megvalósítani, illetve, hogy integrált projekteket is tudjunk támogatni. Az EU a klímaváltozás elleni harc egyik vezető szereplője, és nagyon fontos az, hogy koordináljuk a tagállamok fellépését. Éppen ezért a Brexit ellenére nem léphetünk vissza egyetlen lépést sem ezekben a szakpolitikákban. Ehhez szorosan kapcsolódik a saját erőforrások kérdése. Plusz erőforrásokat kell találnunk, hogy a következőkben a jövő kihívásaitól ne hátráljunk meg, és legyen elég bátorságunk ahhoz, hogy ezt tudjuk folytatni. Caputo úr utal az EU belül és az EU kívüli fellépésre is nagyon fontos az, hogy a fejlődő országokat segítsük abban, hogy eltérjenek a régi technológiáktól, és újabb technológiákat használjanak. A polgári védelem is nagyon fontos, Caputo véleményében. Olaszországban a földrengések nagyon súlyos károkat okoztak, de több európai országban is gondot jelentettek a földrengések, és úgy gondolja, hogy a polgári védelmet javítani kell. A következő MFF-fel kapcsolatban úgy véli, hogy ez, erre nincs hatályunk, hogy ezzel kapcsolatban döntsünk, tehát hogy milyen hosszú legyen az MFF, de úgy véli, hogy ha megfelelő felülvizsgálatot tartunk, az nagyon jót tesz a projekteknek, illetve a klímaváltozással és a környezetvédelemmel kapcsolatos projekteknek. Most pedig Mátejul folytatom. Én egyetértek a jelentéstevővel abban, az első bekezdésben, hogy az Európai Bizottságnak olyan struktúrába kell önteni az MFF-t, hogy az tükrözze az Európai Unió prioritásait, különös tekintettel arra, hogy a klímaváltozással kapcsolatos fellépésben az Európai Unió megtartsa a vezető szerepét. A Green Climate Fundra is felhívnám a figyelmüket illetve arra, hogy ezt az alapot nekünk mi is finanszírozzuk részben. Ez a zöld klíma alap a klímapolitika finanszírozásának egyik legújabb eleme, és az lenne a cél, hogy, az, hogy eljutassuk ezeket az alapokat, vagy ezeket a támogatásokat azon országoknak is, amelyeknek nincs meg egyébként a lehetőségük, hogy fellépjenek, tehát a fejlődő országoknak. Sajnálatos módon, most, hogy Trump elnök úgy döntött, hogy kilép a Párizsi Egyezményből, a zöld klíma alap egyes projektjeit nem sikerül megvalósítani. Ez egy két milliárd dolláros alap. Hát lehet, hogy ez hogy egyesek azt gondolják, hogy ez nem olyan sok pénz, de akik ismerik a klímaváltozási politika finanszírozását, azok tudják, hogy ez egy nagyon komoly összeg. A pénz jó részét arra kell majd folytat, fordítani, hogy alapinfrastruktúrát építsünk ki, hogy tiszta energiaforrásokat tudjunk létrehozni, és a plusz finanszírozás olyan piacokat is képes kialakítani, amelyek aztán pozitívan hatnak majd a magánbefektetőkre. Mert van pénzügyi haszna annak, hogyha valaki ezekbe az alapokba befektet, tehát több projekt is létrejöhet egy ilyen alapon keresztül. Úgy gondolom tehát, hogy az Európai Uniónak mindent meg kell tenni azért, hogy megfelelő finanszírozási szint jöjjön létre, és maradjon működőképes. Tehát úgy vélem, hogy a költségvetési politikánkba is mindenképpen integrálni kell ezeket a kérdéseket, tehát az MFF, következő MFF-be is, és remélem, hogy ezt sikerült el, sikerül elérnünk majd, illetve, hogy ezt sikerült az MV jelentésbe is belevenni majd az MFF jövőjével kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Madame Konechna, do you want to speak on this? Konecsná asszony szeretne -e szólni? Nem. Madame Bolyó. Bizottság következik, Bolyó asszony. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen az előadónak a tervezetet, illetve a vitát. Ahogy aki kolléga elmondta, nagyon fontos időszakot élünk, el kell gondolkodnunk a következő pénzügyi kereteken. A bizottság elindította márciusban egy fehér könyvvel ezt a folyamatot, illetve az EU pénzügyeivel való eh, pénzügyével kapcsolatos anyaga júniusban. Aztán született egy saját kezdeményezésű jelentés, amelyet Olbricht és Toma előadók készítettek elő, ez fontos része lesz az előkészületeknek. A bizottság majd a következő pénzügyi keretre májusban, jövő májusban adja be a javaslatát, és mint önök is tudják, a több éves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat tartalma egy általános keret, már ami az MFF rendeletet illeti, illetve bizonyos alapvető jogi aktusok és szakpolitikai eszközök. Ennek a szakbizottságnak a hozzájárulása a meglévő eszközök működéséről, mint a LIFE program, vagy az, a klíma intézkedések és a környezetvédelmi intézkedések tekintetében nagyon hasznos. A bizottság, ahogyan láthatták, már közzétette a belső elemzéseit a létező programokról, a folyamatban lévő programokról, tehát a bizottság is dolgozik ezen az értékelésen, és várjuk a szakbizottság véleményét. Köszönöm. Játimáki asszony. Arvoisa puheenjohtaja, kiitän kaikkia. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon Köszönöm mindenkinek ezeket az észrevételek, nagyon fontosak voltak. Folytatjuk a munkát, reménykedve a lehető legjobb eredményben. Köszönöm szépen a módosítások benyújtásának határidője december 5-e, a szavazás pedig január 24-én, 25-én lesz az ENVI szakbizottságban. Nézzük a következő napi rendi pontot, az édesítőszerek. This is, um, a péksüteményekben vagy pék termékekben. Ez egy ellenvetés, és Grosztet asszony a szerzője, de ha jól tudom, helyettesítik, Ayuso asszony helyettesíti, vagy nem így van? Nem Belet úr. So, you have the floor. Édesítőszerek, tessék. Sorry, Chairwoman, I had to give... Elnézést, elnök asszony. Természetesen eh, magam elé engedtem volna szívesen. Köszönöm a szót. Grosztet asszony nevében már ami a finom termékek esetében az élesítőszerek használatát illeti először is. Emlékeztetnem kell mindenkit, hogy a bizottság eh, értékeli az élelmiszerekkel kapcsolatos irányelv visszavonásának a következményeit. Éppen ezért ennek következménye, hogy most egyeztetnünk kell az édesítőszerekről. Meglehetősen bizarr a helyzet, mert az édesítőszerek használhatók lesznek majd italokban, illetve dzsemekben például, de a PIK termékekben, a sütőipari termékekben nem fogják engedélyezni őket. Erről van ma szó. Olyan termékekről van szó, amelyek különböző táplálkozási célokra szántak. Véleményünk szerint ez a helyzet így nem rendezett közegészségügyi szempontból. A bizottsági javaslat azért lényeges, mert nem ér, azért vetettünk kifogá, fel kifogást a bizottsági javaslata kapcsolatosan, mert nem beszél átmeneti időszakról, és ez ezen termékek hozzáférhetőségét veszélybe sodorja. Olyan termékekről van szó, mint kekszek, apró sütemények, gabona, szeletek, és olyanoknak ez fontos lehet, akik valami miatt, mint elhízás vagy diabétesz, alacsony cukortartalmú élelmiszereket keresnek. Ezek azok a termékek, amelyek a magas cukortartalmú termékek mellett alternatívát kínálnak az ilyen problémáktól szenvedőknek. Ezért fontos az, hogy a jogszabályok egy észszerű átmeneti időszakot jelezzenek, és ez szerepeljen a tervezetben is, legalább két évet képzeltünk mi el, hogy a, az édesítőszereket újra tudják vizsgálni és átalakítani, és a sajátos táplálkozási igényű személyeknek az igényeit kielégítsék. Most nem akarok részletesen belemenni az érvelésbe, nyilván vannak fontos kihatásai ennek a döntésnek a kis és középvállalkozásokra ebben az ágazatban. Ezek voltak az érveink, ezeket vetettük fel. Annak érdekében, hogy ezt a célt alá tudjuk támasztani, François Gorostet az előadó, ezeket az érveket sorakoztatta fel. Köszönöm. Köszönöm. Ájúzó asszony először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért kértem a szót, mert szeretném támogatni Grosztett asszony kifogását és az érvelését is, mert valóban közegészségügyi problémáról van szó. Az kérdéses édesítőszerek biztonságosak, sok éve a piacon vannak, és sok termékben használják őket. Itt elsősorban szabályozási problémáról van szó, ez érinti a vonatkozó jogszabály módosítását, ami sok kategóriára vonatkozik. Ebben az esetben a bizottsági javaslat megfosztja a fogy, fogyasztókat ezektől a termékektől pedig a diabétesztől szenvedőknek és az elhízott, az elhízásban szenvedőknek erre szükségük lehet, ráadásul gondot okoz sok kis és középvállalkozásnak. Azt hiszem, hogy ez elég év arra, hogy ezt a javaslatot teljes messzelességet támogassuk. Köszönöm. Köszönöm. Van-e még valaki, aki szólni szeretne? Hogyha nincsen, akkor Jüliker asszony a bizottság nevében tessék. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Az engedélyezési feltételekkel foglalkozó jogszabályra szeretnék hivatkozni, mint ahogyan korábban a foszfátokkal kapcsolatosan a követelményeket ez a jogszabály fogalmazza meg. Tehát most elismételem, hogy az, a, az adalékanyag biztonságos kell, hogy legyen megfelelő észszerű technológiai szükségletet kell, hogy kiegészítse, nem szabad, hogy félrevezesse a fogyasztót, és előnyökkel kell, hogy szolgáljon a fogyasztó számára. Ami az édesítőszerek engedélyezését illeti, ez az élelmiszer adalék anyag, ezeket a feltételeket kell, hogy teljesítse, illetve egy konkrét előírást is. Az, él, a, az édesítőszerek számára van egy kiegészítő kötelezettség is, vagyis hogy ezek vagy a cukrok helyett szerepelnek alacsony energiatartalmú vagy cukormentes ételekben, másodszor helyettesítik a cukrot, amikor ez lehetővé teszi az eltarthatóság megnövelését, illetve kiegészítő táplálkozási felhasználásokat tesz lehetővé ahogyan az az a 389-es rendeletből is kiderül. Ezek a jogi keretek, és azóta változott a jogszabály. Korábban a finom péksüteményekben használt édesítőszerek engedélyezve volt, mégpedig a 9435-ös irányelv alapján. Ez az irányelv vonatkozik a megfelelő élelmiszerekre, amelyeknek a célja, hogy különleges táplálkozási igényekkel rendelkezők használják fel a 89 es rendelet értelmében. Olyanokra gondolunk, akik szénhidrát anyagcsere problémában szenvednek, vagyis diabétezben, ezt is a 89-es, 389-es rendelet szabályozza. Valóban a szabályozás megváltozott a 2009 per 39-es átdolgozott jogszabály alapján, és ezeket az irányelveket úgy dolgozták ki, hogy konkrét célzott rendelkezéseket lehessen elfogadni bizonyos élelmiszer családokra, olyanok számára is, például akik diabetesben szenvednek cukorbetegségben. 2008-ban a bizottság kiadott egy jelentést e tekintetben, és arra következtetésre jutott, hogy nincsen tudományos alapja annak, hogy specifikus összetételbeli követelményeket szabjunk ezen élelmiszerekre, és így a bizottság külön szabályokat nem állapított meg, vagy követelményeket nem írt elő, és a tapasztalat azt is mutatta, hogy ebben az irányban, irányelvben, a 2009 per 39-esben már nem voltak hatályosak bizonyos rendelkezések, és a különleges felhasználású élelmiszerek összefüggésében is igaz ez, beleértve a cukorbetegségben szenvedők által használt élelmiszerekre, tehát a tanács és a parlament rendelete szabta ezeket a szabályokat meg július 20-áig, 2016. Eh, július 20-ig volt ez hatályban, és valóban itt változott a jogszabályi környezet. 2013-ban történt ez a döntés, a 209 per 2013-as rendelet júliusban, 2016 júliusában lépett hatályba. Ez az információ az iparág rendelkezésére állt, és azzal, hogy eltöröltük a különös táplálkozási felhasználásra szánt élelmiszerek kategóriáját, többek között a cukorbetegséggel kapcsolatos élelmiszerek kategóriáját is, nem indokolt egy ilyen kategória létezése, vagyis hogy finompék termékek, amelyek különleges táplálkozási igényeket elégítenek ki, ezért az édesítőszerek felhasználását sem indokolja semmi ebben a kategóriában. 2013 óta már ez a koncepció nem indokolt, és ezeket a termékeket nem indokolt forgalomba hozni. Ennek következtében, és a most előttünk lévő jogszabályáról szól, a rendeletet módosítani kell 9 édesítőszer tekintetében, az ilyen végtermékek vonatkozásában. Rá szeretnék mutatni, hogy a bizottság figyelembe vette az arányosság elvét teljes mértékben, és még egy átmeneti időszakot is meghatározott az iparák számára. Először is a rendelet tervezet megfelel az EU követelményeinek, már ami az élelmiszerekben felhasznált édesítőszerek használatát illeti, és a specifikus csoportoknak szánt élelmiszerekre vonatkozó szabályokat is kielégíti, ezt a 690-es rendelet határozza meg. Ebből kiderült, és a Tudományos Bizottság eredményeiből is, hogy a cukorbetegeknek egészségesen kell megválasztani a táplálékaikat a szokásos élelmiszerekből. Különböző étkezési szokások egészségkárosodáshoz vezetnek, mint például a terített zsírsavak túlzott fogyasztása. Erre nincsen egyszerű megoldása a cukorbetegség kezelésére. Különösen a fogyasztó számára jelentkező előnyök nem egyértelműek, hiszen ezek a termékek még mindig nagyon szénhidrát gazdagok és zsírokat is tartalmaznak. Nagyon fontos rámutatni, hogy ez a rendelettervezet nem fogja vissza az innovációt. Ott vannak 2013 óta hatályban vannak a rendelkezései. Az innováció többet jelent, mint hogy édesítőszereket tesznek a finom péktermékekbe, péksüteményekbe. az alacsonyabb energiatartalmú vagy telített zsírsavakat kevésbé tartalmazó élelmiszerek gyártása felé kell elmozdulni. Az érveléshez visszatérve volt elég ideje a 2013-as rendelet kiadás óta a szereplőknek arra, hogy alkalmazkodjanak a feltételekhez, ez 2016-ban lépett hatályba, és még átmeneti időszakot is meghatározott ez a rendelet. Ezt külön meg kell jelent, említenem. Ez az átmeneti időszak arról szól, hogy az ilyen felhasználású finom péksüteményeket a rendelet hatályba lépése előtt, amelyeket piacra bocsátottak, a készletek kimerüléséig árusíthatóak. A bizottság következtetése, hogy a rendelet tervezet meg tiszteletben tartja az arányosság elvét, biztosítja a feltételek egységes alkalmazását, már ami az édesítőszerek használatát illeti az EU-ban, ezért méltányos gyakorlathoz vezet az élelmiszeriparban, és biztosítja a belső piac megfelelő működését, jogbiztonságot teremt az érintettek számára, beleértve a fogyasztói érdekek védelmét is, és megfelelő időt is biztosított a piac szereplői számára hogy alkalmazkodjanak a 2013-ban hozott jogszabály feltételeihez. Tehát megfelelő volt az átmeni időszak, hiszen a már forgalomba bocsátott termékeket értékesíthették a gyártók. Köszönöm szépen, Soldamusz asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Nem is tudom, hogy hozzá tudok-e tenni maga még valamit. A vita első felében ráadásul nem tudtam itt lenni, mert egy látogatócsoportom érkezett. Hadd mondjam el azonban az SZND nevében, hogy nem támogatjuk a kifogást. Azért nem, mert úgy gondoljuk, hogy az üzemek az üzemeknek elég idejük volt arra, hogy átálljanak az új jogalkotásra, és természetes következménye véleményünk szerint a 2013-as jogalkotásnak az, hogy a finom pékáru, a speciális egészségügyi körülmények között, vagy körülményekben élők számára ne kerüljön forgalmazásra. Úgy gondolom, hogy éppen elég mozgástér van arra is, hogy más lehetőségek amelyeket vegyenek igénybe a diabetikusok akkor, hogyha táplálkozni kívánnak, és úgy látjuk, hogy a, a cukorbetegek szövetségei is hasonló módon reagáltak. A legtöbben úgy vélik, hogy a cukorbetegek ezek nélkül, a termékek nélkül is tudnak egészségesen táplálkozni. Köszönöm szépen. Nem akartam a vitát lezárni. Ha valaki szeretne szót kérni, akkor nyugodtan. Zomer asszony. Mintha föltette volna a kezét. Igen, igen. A, ismerem a jogi körülményeket, és ezért a bizottságnak igaza van, amikor a technikai érdekek, érveket sorolja fel. Ha miért együk me, engedjük meg a finom pékipari termékekben a, ezeket az édesítőanyagokat, hiszen nem csak diabetiszekről van szó, ugye elhízás is probléma. Az ilyen termékek, hogyha nem állnak rendelkezésre, az igazából kár lenne, mert lehet, hogy nagyon sok mindenki, aki hajlamos a hízásra, örül annak, hogyha ilyen termékek is rendelkezésre állnának tudatában vagyok természetesen annak is, hogy a cukorbetegek eh, mondják, hogy normálisan szeretnének étkezni, nem akarnak speciális termékeket, de azért nem szabad a hízásra hajlamosokat eh, kihagyni, nem mondhatjuk azt, hogy egyáltalán ne is foglalkozzanak péksüteményekkel, vagy azt mondjuk a pékeknek, hogy kevesebb cukrot, kevesebb szénhidrátot, kevesebb bármit alkalmazjanak, mert akkor ennek az lesz az eredménye, hogy nem lesznek péksütemények, hiszen ettől péksütemény a péksütemény, hogy szénhidrát van benne, ettől süthető. Úgyhogy úgy gondolom, hogy szerintem a hízásra hajlamosak számára azért ez mégiscsak fontos lenne, hogy megmaradjanak ezek a termékek. Eltekintve a cukorbetegektől ismerem, mint mondtam, a jogi körülményeket, tehát technikai értelemben értem, hogy mit akar a bizottság ezzel, de azt hiszem, hogy csak technikai szempontból ezt nem szabad értékelnünk ezt a kérdést. Köszönöm. Belet úr, szeretne ön is szólni. Igen, köszönöm szépen Grostet asszony nevében. Nincs igazából mit hozzátenni ahhoz, amit Sommer asszony és mások már elmondtak. A kifogás megtámogatására persze nem kérdőjelezzük meg azt, nem vitatjuk, amit a bizottság itt elmond. Mindenképpen a fogyasztók érdekében akarunk mi is eljárni, és értjük, hogy jogbiztonságra van szükség. Természetesen mi magunk is teljesen támogatjuk és elfogadjuk ezeket az érveket, de ahogy Zomer asszony mondta, ez azt jelenteni, hogy rövid távon ezek a péki sütemények az európai piacról eltűnnének. És itt az európai fogyasztókról beszélünk, akik nem csak cukorbetegek lehetnek, hanem el is hízhatnak, ahogy Zomer asszony mondja. Tehát a, az arányosság érvét elfogadjuk, és bocsánat, megkérdőjelezzük, és úgy gondoljuk, hogy a rövid átmeneti időszak az elegendő volt, ezért javasoljuk, hogy eh, ha mégis szeretnénk eh, változtatni, akkor egy két éves eh, időszak meghosszabbítással adjunk lehetőséget arra, hogy átmeneti, illetve alternatív megoldásokat dolgozunk ki, és akkor a KKV-k és az érintett érintettek megfelelő lehetőséget kapnak arra, hogy egyéb lehetőségeket is kidolgozzanak. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel lezárjuk a vitát, holnap szavazunk erről. Azt hiszem mindenki látja, hogy mit kell tenni. A következő szintén kifogás a dohányipari termékek nyomon követhetőségi rendszerének kialakítása és működtetése, valamint a dohányipari termékekre vonatkozó biztonsági vonatkozások műszaki normái két egymással összekapcsolható kérdés, amit Pedicini úr terjesztett be. Abban a helyzetben vagyunk itt, hogy a kifogást benyújtó nincs itt, hogy bemutassa, a, előadja kifogását, ezért vagy beszélünk az ő távollétében, vagy nem beszélünk. Ha valaki szót kér, Florenc úr és Bánierről. Florenc úr. Ah. Mm, megbeszélhetik egymás között is. De Florenc úrnak megadom a szót. A kollégáknak eh, átadnám az elsőbséget, de hát ha nem, akkor eh, mond, kezdem én. Joggal mondta, hogy eh, ez egy kicsit furcsa beadvány, mert eh, ha végigolvasuk, akkor a következőről van szó. Az Európai Bizottság feladata a dohányipari termékek nyomon követhetőségét kezelje. Erre egy javaslat született, amit aztán rövid eh, határidőn belül még módosított is. És e, Pedicini kollega a módosítást kifogásolja. Hadd mondjam el, miről van szó. Arról van szó, hogy azok a cégek, amelyek a jövőben a nyomon követhetőséget garantálnák, azoknak jelentős függet, a függetlenséget. Tehát, ha egy cég nevezünk egy nagyot Londonban, üzleti kapcsolatban van az IVM-mel, amely a logisztikai és beszerzési szoftverjét csinálja, akkor egy ilyen cég a nyomon követhetőségi megbízást a PM vagy bárki számára nem is fogadhatná el, vagy vállalhatná el. Ezért adott meg a bizottság százalékokat. Ha egy cég 10 százaléknál évente nagyobb mértékben ad szolgáltatást, vagy onnan van a forgalma, akkor már nem teheti meg ezt a, nem vállalhatja el ezt a megbízást. Az EFDD és kollégák erre azt mondják, hogy egy ilyen C, tehát hogy nulla százalékos kapcsolat legyen csak, azaz minden ismert vállalat a Földön egyszerűen képtelen lesz majd komolyan venni a nyomon követhetőségi feladatokat. Itt erről van szó a, komolyságról. A nulla kapcsolat még azt jelenti, hogy még számítógép papírt sem szállíthatnak, semmiféle üzleti kapcsolatban nem állhatnak. Szerintem ez túlzás és lehetetlenség. Mellesleg nagyon határozottan versenykorlátozást is jelentene. Akkor, hogyha csak azok a cégek, Eh, amelyek új eh, zöldmezős eh, beruházások referencia nélkül csak ezek vállalhatnák ezt. Szerintem ez túl veszélyes is lenne, és ezért úgy gondolom, hogy valóban ez a helyes, hogy pont a számok is ezt mutatják. Olaszországban például egészen más okok játszanak szerepet, lehet egy ilyen kifogása, de szerintem nem amiatt van a kifogás, amit ide leírtak, úgyhogy én szerintem nincs más választás, el kell utasítani ezt a beadványt. Barnier úr? La présidente... Euh, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Először is hadd mondjam el azt, hogy milyen nagyra értékeltem Florenc elnök úr hozzászólását az imént. Nagyon okos dolgokat mondott. Létezik az Európai Parlamentben egy informális csoport, amely a dohány ipari termékekkel foglalkozik. Tehát néhány éve nagyon odafigyelünk már bizonyos kérdésekre, és tavaly bizonyos csatákat meg is nyertünk, amikor azt akarták elérni, hogy a Európai Parlament nemet mondjon a nyomon, követhetős, nyomon követhetőségre. Amikor közelebbről megvizsgáljuk a két kifogást, amit a kolléga benyújtott, elsőre legitim kérésként, kérésnek tűnhet, de azt gondolom, hogy amikor közelebbről megvizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy ezáltal az egész rendszernek tennénk rosszat, tehát az Európai Bizottság által kitalált rendszernek. Én úgy vélem, hogy az Európai Bizottság most mindent megtesz azért, hogy legyen egy független nyomon követhetőségi rendszer a dohányiparban. Az Európai Bizottság egyébként tartotta az azt tervet, amit korábban deklarált, bár nem volt egyszerű ez, hiszen a különböző érdekcsoportok megpróbáltak nyomást gyakorolni a bizottságra. Tehát az Európai Bizottság fenntartotta az ütemet ennek ellenére, és kitartott. Több lehetőségünk is volt az Európai Parlamenten belül, hogy kifejezzük véleményünket a függetlenséggel kapcsolatban. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság is erről idén júliusban egy meghallgatást szervezett. Aztán több frakció a civil szervezetekkel együtt számos egyéb fórumot tartott, tehát ott is kifejezhettük azt, hogy mit, mint vélekedünk ennek a rendszernek a átláthatóságáról és függetlenségéről. Nos, a civil szervezetek rendkívül aktívak a dohányzás elleni harcban, és ők is azt kérték, hogy támogassuk a bizottság javaslatát. Szerintük, hogyha a kifogásokkal élünk, akkor a dohányipar malmára hajtjuk a vizet, hiszen ők szeretnék azt, hogy ez a javaslat, ez a bizottsági javaslat elbukja. Köszönöm. Zommer asszony következik. nem túl kellemes, hogyha egy eh, kollégák a a Csikvesztele mozgalom egyik kollégájának a beadványát visszautasítjuk. De a nyomon követhetőségi rendszer valóban fontos, nem abban a formában, ahogy Pedicini úr gondolja. Ugye az a probléma, amit én is most tudtam meg, az az, hogy a, a cigarillók és a szivarok gyártói kis vállalatok. Nagyon sok kis vállalat, családvállalat, mondjuk tíz alkalmazottan működő kisvállalat nagy családi hagyomány keretében gyártanak cigare, cigarillót és szivarkát és szivart. Nos, ezek a nyomon követhetőségi kötelezettségekkel olyan nagy terhet, anyagi értelmet, értelemben vett terhet is vállalnának, hogy a nyomon követhetőségi rendszeret, rendszert nem is tudnák bevezetni. Egyszerűen nem tudnák megoldani. Óriási pénzügyi ráfordítást jelent, amit nem engedhetnek meg. Új te- műszaki berendezés kell hozzá, szkenner, nyomtató, ez az anti-tempering, adott esetben új embereket is alkalmazni kell, hogy mindezt beindítsák, az adatokat rögzítsék, és van egy technikai jellegű probléma is a szivargyártóknál. A szivarnak hónapokig kell érnie, míg eladhatják, amíg az íz kialakul, adott esetben egy évig érlelik. A nyomon követhetőségi rendszer alapján már a gyártási folyamat során a dohányipari terméket, mondjuk így általában rögzíteni kell, tehát hogy melyik gépen, meg minden egyes adatot róla rögzíteni kell, hol gyártották, melyik gépen, mikor, minden apró részletet, különösen azt, hogy milyen ki lesz a végfelhasználó, akinek eladják, és ezt a, a kis szivar manufaktúrák nem is tudják előre meg mondani, akkor, amikor a szivat sodorják, hogy hova fogják eladni. Pontosan az érési idő miatt. A nagy kereskedelemben vannak fix átvevők, de a, a manufaktúráknak nincs. Úgyhogy nem is tudják megmondani, hogy egy év múlva majd a szivarok ide vagy oda kerülnek eladásra. Úgyhogy ezeket az adatokat a nyomon követhetőségi rendszerben nem is tudják majd megadni. Ez technikai értelemben lehetetlenség. Ez nem megbízási kérdés, hanem általában a gyártás náluk raktárra megy az érés miatt. Én úgy gondoltam, hogy tulajdonképpen ez a, a dohányzás korlátozására irányulnak az ilyen ki ö, ö, ilyen rendelkezések, de tudjuk, hogy mindenre egy általány megoldást alkalmazunk, mindent behúzunk ebbe, ugyanaz van most is. Hát itt nem egészségügyi problémáról van szó, és ezért úgy gondolom, hogy a bizottságnak valamilyen különleges szabályt kell majd alkotnia a szivarok és szivarkák manufakturális gyártására. Nem akarjuk, hogy az összes kisvállalkozást tönkre tegyük. És a klientúrájuk a fogyasztók, akik ezeket a termékeket fogyasztják, mind 35 éven felüliek, tehát nem az ifjúságot veszélyeztettük. Itt egyszerűen a nyomon követhetőség technikai kérdéséről van szó, ami egyszerűen megoldhatatlan a szivar és a szivarka esetében. Nem tudom, hogy a bizottság, én szerintem nem is tudják ezt mert egyébként biztos, hogy valami külön szabályt hoztak volna. És még egy dolog, hogy az értelmetlenségét aláhúzzam, ezt e, ezen a területen nincs ö, ö, csempészés. És ezt az egész nyomon követhetőséget a dohányiparban a cigarettákra persze a, a csempészés megakadályozása miatt vezettük be. A szivaroknál ilyen nincs. Ezért sürgősen azt javasolnám, hogy a bizottság egy eh, valamilyen fajta kivételes rendelkezést gondoljon ki a kis eh, manufaktúrák számára, hiszen ők tényleg bezárhatják a boltot, hogyha az megvalósul, amit a bizottság kitalált. Én pedig azt mondom, hogy semmiképpen nem akarom támogatni a a, az ötcsillag mozgalmat, de mindaz, amit én elmondtam, az érv. Mégis úgy gondolom, hogy ez az egyetlen lehetőség, hogy az én érvelésemet eh, érvényesítsem, hogyha a Pedicininek a beadványát támogatom. Sajnálom, de kérek mindenkit, hogy gondolja végig és kivételesen, egész kivételesen ezt a kifogást támogatjuk, mert tényleg azt akarjuk, hogy tönkre menjenek a kisvállalkozások, a családi vállalkozások a e téren. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Konecsna asszonynak adom meg a szót. Thank you. Uh, I want to speak on behalf of Len Boylan uh, from our group. Köszönöm szépen. A kolléga a frakcióból sajnos nem tudott eljönni, ezért fölkért rá, hogy szóljak néhány szót az ő nevében. A végrehajtási aktusokkal kapcsolatban ez elég komoly dilemma. Úgy gondolom, hogy mindenki azt szeretné, hogyha a do, mindenki azt szeretné, hogy a dohánytermékek esetében nyomon követhetőség lenne érvényben, illetve nagyon fontos, hogy a közegészségügyet megvédjük, illetve az állami bevételeket garantáljuk. Viszont, hogyha ez a javaslat megmarad a jelenlegi formájában, akkor oda, kéne, oda kell figyelni a potenciális joghézagokra, hiszen ezek már most is kódolva vannak a szövegben. Nagyon fontos az, hogy a bizottság ne kövessen el hibákat a végrehajtási aktusokkal kapcsolatban. A 106-os eljárási szabály értelmében a parlament kifogással élhet A végrehajtási aktusok szintén a parlament ellenőrzési jogkörébe tartoznak, bár a bizottság nem így gondolja. Sajnálatosnak tartom, hogy ezeket a végrehajtási aktusokat késlekedve nyújtja be a bizottság, éppen ezért megpróbálja kikerülni az Európai Parlament ellenőrzési jogkörét. Aztán a bizottság ezeket a kifogásokat úgy mutatja be, hogyha azok az egész rendszer létét fenyegetnék, ez elfogadhatatlan. Egyértelmű számunkra az, hogy a függetlenségi kritérium, amely a végrehajtási aktusban szerepel, nem teljesen biztonságosak, tehát ez vannak joghézagok, Egy olyan rendszerre van szükség, amely a beszállítók esetében is egyértelmű viszonyokat teremt, tehát mindenképpen az európai kontinensen élők érdekeit kell figyelembe venni, nem pedig a dohányiparét, a profit leső dohányiparét. Olyan rendszert szeretnénk, amely teljes mértékben független a dohányipartól. Nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság tisztán lássa, hogy mik a prioritások, csak így lehet eredményes nyomonkövetetési rendszert felállítani. Elfogadhatatlan az, hogy ilyen későn érkezzen a parlamenthez a javaslat. Nem tudunk elfogadni ezzel kapcsolatban semmilyen mentséget. Az Európai Parlament jogköre az, hogy ezeket a kérdéseket felülvizsgálja, és az európaiak érdeke is. Remélem, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban tájékoztatni tud minket, és ezután fogunk arról dönteni, hogy hogyan fogunk szavazni. Köszönöm, köszönöm ezt az üzenetet. Florenc úr következik. Nos, nem vagyok igazából biztos abban, hogy ugyanarról beszélünk-e. Akármit imádkozunk, nem fogunk tudni változtatni. Itt egyszerűen egy olyan eljárásról van szó, amit kritizálnak, és én erre azt mondom, hogy nem. Nem akarom vitatni, amit Zomer asszony mondott, hogy a KKV-kkal kapcsolatban van némi igazság. Nem vitatom. egy intellektuális bekiabálás volt, mondja a Florence képviselő úr, amit nem értek. De minden esetre ha ez igaz, akkor a, lobbis, a lobbistáknak már javaslata kellene előállni. Ez a javaslat, ami itt van előttem, az teljesen alkalmatlan. Egyetlen egy e, centit sem lehet az, a KKV-k érdekében tenni ezzel. Hogyha valaki lobbizni akar, jó, rendben van, megértem, de azért mégiscsak a megfelelő oldalon kellene ezt tenni. Ez így mondjuk így gyenge. Great. Now egyszerű. Van-e valakinek még mondani valója? Ha nincsen, akkor Börkovski úr következik a bizottság részéről. Thank you. First of all... Köszönöm szépen először is. A Szente Főigazgatóság szeretne gratulálni a folyamatos támogatásért, amit az Envészek bizottságtól kapunk a dohány ügyben. Hosszú volt ez az út, hiszen az dohány termékek irányel felvizsgálatával kezdett, és most a TPD új rendelkezéseit kell helyre rakni. A jelenleg javasolt rendszert több tanulmánynak alávetettük, és a tagállamokkal egyeztettünk, mindenre kiterjedően különböző konzultációk zajlottak, nyilvános konzultációk is, workshopok, illetve ezzel a szakbizottsággal is sokszor egyeztettünk. Ez egy nagyon időigényes folyamat volt, de szükséges volt azért, hogy ez a végtermék ilyen színvonalas legyen, ami megfelelő egyensúlyt alakított ki, lehetővé teszi a nyomonkövethetőséget és az ellátási lánc ellenőrzését megfelel a TPD és az FCTC protokoll követelményeinek, és megfelel az Európai Bizottság jogkörének, amelyet a társ jogalkotók ruháztak ránk, és rugalmasságot biztosít a kis szereplőknek a piacon figyelemet kell fordítani a rendszer függetlenségére, hogy független legyen a dohányipartól mi. Hiszünk abban, hogy ilyen szempontból kifejezetten erős ez a javaslat. A függetlenség a rendszer kialakításának központi eleme, szigorú koreográfiát határoz meg, jelenteni kell az eseményeket, a megfelelő hatóságokat láthatósággal segíti, a termék mozgásával kapcsolatban, és a, a rendszer résztvevőinek az intézkedéseit kivitelezhetően arányosan kell ellenőrizni. And we did it in the present proposal. Jelenlegi javaslatban pontosan erre a szisztematikus megoldásra tettünk javaslatot a jelenlegi folyamatot megpróbáljuk odáig elvinni, hogyha a társjogalkotók által kiadott határidőt tartani akarjuk, akkor a technikai kiterjesztés szakaszára kell lépni. Ez nagy kihívás, de kivitelezhető feladat, megoldható. Viszont mivel a tagállamok számára 12 hónapra van szükség a kijelölés szempontjából, mostantól kezdve minden késedelem azt jelenti, hogy a rendszer nem jöhet létre, és visszamehetünk a kiindulási szakaszhoz a végrehajtásban. Szeretnénk ezt elkerülni, hiszen a nyomon követhetőség csak egy kilátás volna, és nem realitás. Köszönöm szépen. Thank you very much too. Now, uh... Köszönöm szépen én is. Nem akarom tulajdonképpen újra megnyitni. Igen, a bizottság képviselőjének azért hadd kérdezze meg, hogy hogyan akarják azt meggátolni, hogy a kisvállalatok, a legkisebbek, a mikrok, a szivargyártás, cigarillogyártás terén ne menjenek tönkre, hogyha ezt a nyomon követhetőségi rendszert bevezetik. Erről van valami fogalmuk? Van valamilyen fajta kapcsolat az ágazata? Hogy akarja ezt biztosítani a bizottság? Borkovszki úr. If I may, uh, reply. Ha a kérdésre válasz válaszolhatok, és aztán utána a technikai részletekre kitérhetünk. Először is a társjogalkotók úgy határoztak, hogy a rendszer más dohányipari termékekre öt év múltán vonatkoztatják, tehát itt most 2024. május 20-áról beszélünk. Kettő. Számos intézkedés van, amivel a javasolt jogszabályt bekíván, bekívánjuk párhuzamosan vezetni, amivel a kis termelők feladata egyszerűbb lesz. Például a manufakturális termékekre a dömping akadályozó előírások is vonatkoznak, védi őket. Aztán hosszabb idő marad, hosszabb ideig marad fent a kisvállalkozások számára a jelentéstételi rendszerre, mint másokra. Nem igaz, hogy bárki, akár a kicsiknek is tudni kéne, hogy a gyártás pillanatában ki lesz a végső felvásárló, vagy a termékre vonatkozó egyéb jövőbeni folyamat mi lesz, ezt akkor kell kitölteni, amikor a számlát kiállítják és az áfa rendszer értelmében akkor mindenkinek tudni kell, ki a termék felvásárlója. Nem vagyok biztos abban, hogy ezek az aggodalmak megalapozottak, és úgy gondolom, hogy további részletet talán most, most nem szükséges közétenni ha gondolja, négy szem közt beszélhetünk még róla. Rendben, köszönjük szépen. Ezzel lezárhatjuk ezt a vitát holnap szavazunk a kifogásról. Az utolsó a mai napon pedig a glifozátokkal kapcsolatos. A, a glifozát aktív anyagok jóváhagyásának megújítása a bizottság jogszabálytervezete. Konyecsna asszony nyújtotta be ezt a kifogási javaslatot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kedves kollégák! Azért nyújtottam be ezt a kifogást, egyrészt a politikai frakcióm nevében, a GUNGL nevében, és ezt nagyon röviden fogom elmondani, mert ismerjük a, a kérdést. Már ismerjük, hogy több ki, kifogást nyújtottak, mert azt kérjük, hogy ne újítsák meg ezt a jóváhagyás engedélyezést, azért mert a kezdeti tilalom amiről múlt héten tárgyaltunk, az helyes, és azt szeretnénk, hogyha a tagállamok átmeneti megoldásokat fogadnának el, hogy kizárják ezt az aktív anyagot minden eh, formában. Eh, a parlament tudomásul veszi, hogy a bizottság javaslata nem tartalmaz semmiféle átmeneti rendelkezést az új technikai felismerésekre alapozva, ami bizonytalanságot jelentene jogi értelemben. A mezőgazdasági azat nem készült erre fel, és ezzel veszélyeztetnénk az európai mezőgazdaságot. Ez azt is jelenti, hogy a bizottság hatáskörét nem tartja tiszteletben azok, akiket ez a kérdés mélyebben érdekel, azok tudják, hogy mi történt ma délután. Rendkívül aktuális kifogás ez. 18 tagállam közül 9 nem szavazta meg a megújítást. Másfél órás vitát követően. A határozat nem is tartalmazta a mi kifogásainkat, amiket eh, a plenárison fogadtunk el, és elnézést kell kérjek, kedves kollégák, de az, ami ma délután történt, az azt jelenti, hogy a bizottság nem veszi figyelembe a mi munkánkat, sőt, nagyon szigorúan vettük a glifoszád kivezetését a nyilvános helyekről, a gyerme, gyerekjátszóterekről a kivonását. 2009 óta valami olyasmit élünk meg, hogy egyszerűen az állampolgárok, gyermekeink egészségét veszélyeztető dolgok történnek. És amit a bizottság és a tagállamok ma tettek, öt év múlva veszíti hatáját ez a jóváhagyás, mi lesz utána? Én tudom, hogy a nagy szereplők fontosak, de nem vették figyelembe a mi kifogásunkat. Kilenc tagállam ellenezte, és a bizottság figyelembe se vette ezt. A bizottságot nem érdekli, sem az Európai Parlament véleménye, sem a kilenc tagállamé, sem az állampolgári kezdeményezés. Úgy gondolom a bizottságnak el kellene mondania nekünk azt, hogy hogyan látja a jövőt, mi lesz öt év múlva. Mi lesz akkor, hogyha ez az anyag ha ezt az anyagot a közterületekről kitiltják, kitiltják és hogyan akarják a fokozatos kivezetést megvalósítani. Nagyon aktuális ez a kifogás, és lehet, hogy populistának neveznek minket, de mi nem vagyunk azok. Azért csináljuk ezt, azért tesszük ezt, mert a bizottság egyszerűen nem akar reagálni. Köszönöm szépen, Ájúzó asszonynak adom először meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Dele asszonyban szeretnék valamit mondani, de egyébként a véleménye megfelel az én véleményemnek. Újabb kifogás ez glifoszát témában. Hát mondjam el azt, hogy az eddig elvégzett munka egy nagyon komoly, pragmatikus szabályos munka, tehát figyelembe vette az eddigi összes véleményt, és odafigyelt a tagállamokra is. Ami a formát illeti, hogyha szeretnénk egy üzenetet küldeni a tagállamoknak, akkor mindenképpen fontos arról beszélni, hogy a hogy egy új öt éves megülési időszakról döntött a, mai felülvizsgálati bizottság, nos tehát öt év, ez volt a legutóbbi javaslatunk is. Az a benyomásom, hogy ez csupán ezt csupán azért tették, hogy ez a vita továbbra is nyitott maradjon, nagyon sok érdek fűződik ehhez. A bizottság nem hallgatott meg minket, hadd mondjam el azt, hogy az ő véleményük nem állja meg a helyét, és jogi szempontból a között kell választani a bizottságnak, hogy megújítják álláspontjukat, vagy ezt visszavonják. A phasing out nem opció. Csak a tagállamoknak van erre joga tehát hogy visszavonják a kereskedelmi forgalommal lévő árukat, amelyek glifozát tartalmúak. Nos, úgy gondolom, hogy a glifozát alternatíváit kell kidolgozni, hogy, a, hogy azt lehessen használni, tehát nagyon fontos, hogy a minőség, illetve az ár is kompatibilis legyen, hasonlatos a, a glifozáthoz. Nos, hogyha ez nem változik meg, akkor sajnálatos módon verseny helyzete csökken, gyengül majd az európai mezőgazdáknak. Nem csupán az európai gazdák használják a glifozátot, például a vasút vonalak kiépítésekor is nagyon fontos ez, hogyha hogyha nem, ha nem írtják ki teljes mértékben a növényzetet a vasútvonalak mentén, akkor nagyon megnő a különböző tüzek kialakulásának a veszélye, tehát erre is gondolni kell. Aztán van egy olyan van egy olyan rendszerünk, amelyel ugye engedélyezzük a különböző anyagok használatát, ezt az ügynökségek adják, adják ki. Hogyha az ügynökségekre nem megfelelő, hogyha minden, ha minden feladatot, minden felelősséget ezekre az ügynökségekre róvunk, akkor azt gondolom, hogy ez csak bizalmi válsághoz vezethet. Nos, nagyon fontos az, hogy mindenki felvállalja a szükséges felelősséget, és úgy látom, hogy a mai napon megfelelően vállalták a felelősséget azok, akiknek ez, ez a feladata volt. Nos, ami a glifozátot illeti, és most már a saját véleményemet mondom, a glifozátot eléggé megtárgyaltuk, megvitattuk, már nagyon sok érvet, ellenérvet, hamis állítást hallottunk, elég sok butaságot is, illetve vádat is hallottunk a legutóbbi vita alkalmával. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Poch úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szerettem volna hozzászólni, de muszáj. Muszáj, protestálnom kell. Tisztelt kollégám, Noel asszony szörnyű dolgokat állított, protestálok. Tudok az Európai Parlament állásfoglalásából idézni, ezt októberben fogadtuk el az Európai Parlament felkéri az Európai Bizottságot, hogy fogadjon el intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy 2022. decemberéig legkésőbb kivonja a forgalomból a glifozátot. De nem megújulást kértünk, mi azt kértük, hogy vigyék, vegyék ki a forgalomból. Ezt egyértelműen, világosan el kell mondanunk, le kell szögeznünk. Tisztelt néppárti kollégák! Ne értelmezzék félre azt, amit kimondtunk, amit az Európai Parlament többsége kimondott. Most pedig csehül fogom folytatni. Valójában semmit nem kell hozzátenni ahhoz, amit Konyecsnyi asszony mondott, kivéve talán egy dolgot. A frakciónk azon is gondolkodott, hogy ezt az állásfoglalást támogatjuk, mert az októberi állásfoglalás szakmai, illetve jogi szempontból helyesebb, helyén valóbb. Több olyan pontot, érvet tartalmaz, amely ehhez a témához tartozik, tehát nem szeretnénk meggyengíteni a 355 szavazattal elfogadott állásfoglalás. Nem ez a célunk, és most nagyon nyíltan beszélek, beszélek nem túl okos dolog, hogyha egy erős, nagy támogatottságú szöveget felváltunk egy gyengébb szöveggel, de holnap mégis támogatni fogjuk ezt, legfőképpen azért, amit az imént elmondott a néppárti kolléga, visszautasítom ezt a félreértelmezést, félremagyarázást, hogy meri az Európai Parlament elfog, által elfogadott szöveget így értelmezni. Én már többször is protestáltam a közösségi hálókon is, megteszem ezt majd a sajtóban is. Amit tőle kolléga tesz, amiatt mindenképpen holnap támogatni fogjuk ezt a javaslatot, bár eredetileg nem így terveztük. No, uh, Madame Hazenkamp. A következő felszólaló. Applaus. Köszönöm szépen. Taps a bizottságnak. mindent, mindent megtettünk azért, hogy a glifozádot kivonják a piacról, és az európai országok többsége az Európai Bizottság nyomására ezt most megtette. Ezzel elfogadták azt is, hogy ez a hormonokat felborító és rákeltő anyaga a környezetünkből kikerüljön. A bizottság javaslatában egyetlen egy korlátozás sincsen, és ez az Európai Parlament, pedig ez az Európai Parlament számára fontos volt. A parlament kéréseit sehol nem látjuk. Mégis azt mondják, hogy ezt megtették. Röviden az Európai Unió egyszerűen zöld fényt adott egy olyan anyagnak, amely a világegészségügyi szervezet és a mezőgazdaság szerint sem az állatoknak, sem az embereknek nem használ. A környezetet, a vizet, a felszíni vizeket és a felszín alatti vizeteket veszélyezteti Európában. Az Európai Bizottság 500 millió állampolgárt, állatokat és a környezetet tudatosan veszélybe sodorja egy manipulált vizsgálat alapján, amely ellentmond az EFSA és a nemzeti intézmények eredményeinek. Több száz millió állampolgár kérését szó nélkül fölre söpöri. A glifozád e, engedélyezése Európa koporsója, és ezzel ellen a felelőtlen és elfogadhatatlan döntés ellen fogok szavazni. Köszönöm. Ha más nem, akkor Luniker asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a határozat tervezett fő felhívása tekintetében, vagyis, hogy azonnal betiltsák a glifozádot, és átmeneti intézkedéseket tegyünk ennek érdekében. Szeretném elismételni a bizottság álláspontját, ez a következő. Nincsen tudományos bizonyíték, amely a növényvédőszer jogszabályok összefüggésében indokolná a glifozád betiltását. Ezt vizsgálták a tagállamok, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az és a vegyanyagokkal foglalkozó ügynökség nem megalapozott a glifozát rákkeltőként való besorolása. Kanadában, Japánban, Ausztráliában, Új-Zélandon és a FAO és WHO közös találkozón a szakértők ugyanerre a következtetése jutottak. A nemzetközi rákutató intézet, ez egyébként WHO testület, az egyetlen jelentős ügynökség, amelynek eltér a véleménye a rákeltő e mi volt a tekintetében a glifozátnak. 2017. novemberében egy hosszú távú epidemiológiai tanulmány eredményeit mutatták be az amerikai rákintézetben, és ez sem mutatta ki a kapcsolatot a glifozát és a rák között. Az EU kockázatbecslés arra jutott, hogy jó gyakorlatként való glifozát alkalmazás nem jelent elfogadhatatlan kockázatot az emberek, az állatok egészségére és a környezetre. Ahogyan többször elmondtuk, az rendelkezésre álló információk vizsgálata alapján nincsen alap arra, hogy a tudományos eredményeket megkérdőjelezzük a glifozáttal kapcsolatosan. Ami a kivezetés koncepcióját illeti. A jelenlegi jogszabályok keretében egy ilyen kivezetést csak akkor lehet kezdeményezni, hogyha nem újítják meg az adott anyag engedélyét. Ahogyan említettem, nincsen erre tudományos alap, vagyis hogy ne üljítsuk meg, ne hosszabbítsuk meg a glifozát engedélyét. Ilyen körülmények között ez nem lehetséges. A tudományos vizsgálat eredményei alapján, illetve más legitim tényezők figyelembevételével, beleértve a parlament október 24-i 2017-es határozatát, a bizottság benyújtotta javaslatát a glifozát engedélyezésének jóváhagyására 5 évre tekint, 5 évre nézve. November 9-én szavaztak erről a tagállamok, nem alakítottunk ki véleményt, akkor több tagállam elmondta, hogy támogatták volna hosszabb időszakra is, öt évnél hosszabb időszakra is a megújítást. Jogi kötelezettségét figyelembe véve a bizottság, illetve hogy a jóváhagyási kritériumoknak megfelel a glifozát a növényvédőszerten rendeletből. Ilyen körülmények között a bizottság benyújtotta javaslatát a felebbviteli bizottság elé november 27-én, vagyis ma délután. A bizottság javaslatát támogatta ez a testület a, bizot, a tagállamok minősített többségével. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezzel a kifogással kapcsolatosan is holnap lesz a szavazásunk, és ezzel a mai munkát le is zárhatjuk. Holnap 9 órakor találkozunk. Viszontlátásra, kellemes estét!